Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Kedves kollégák! Mindenkinek szép jó reggelt kívánok. Úgy gondolom, el kellene kezdenünk most a munkát. Nem szabad büntetni azokat, akik itt voltak ma időben, a késlekedéssel. Ráadásul Lewandowski biztos úrnak csak 10 óra 30-ig van ideje, tehát fél tizenegyig. Ezért úgy gondolom, nem szabad több időt elvesztegetnünk, elpocsékolnunk. Milyen nyelveken van tolmácsolás, ezt mind a newsletterben elolvashatják. Emellett itt olvasható az is, hogy közvetítik az ülésünket az interneten, továbbá a mára tervezett koordinátorok ülése 2 és 3 óra között elmarad. Ugyanis nincs semmilyen sürgős megbeszélni való koordinátorok részéről, éppen ezért ezt mára töröljük. Szeretném azonban még egyszer a frakciók tanácsadóinak figyelmét felhívni valamire. Hallanak engem? Ide figyelnek? Jó, hát akik németül beszélnek, azok egyébként is értenek, de kérem a többieket, akik nem értenek, hogy tegyék fel a fülhallgatót. Ugyan, ugyanis, hogyha most körbenéznek, akkor látható, hogy nincsen elegendő tagunk itt, hogy miután Gressle asszony jelentéséről szavazunk, szavazhassunk a mandátumról is, ugyanis ahhoz minősített többségre van szükség, tehát nem a jelenlévő tagok többségére van szükség, hanem 22 tag szavazatára, támogatására. Kérném szépen ezért a frakciók munkatársait, hogy számolják meg az itt jelenlévő tagok számát, és a saját képviselőiket legyenek szívesek felhívni és tájékoztatni, hogy, el kell, hogy jöjjenek ide, hiszen Gressle asszony jelentésének megszavazása után pontot kell tennünk az ügy végére. Ami a jegyzőkönyveket illeti, illetve a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét, ugyanúgy járunk el, ahogyan mindig. A jegyzőkönyvet megkapták, hogyha senkinek nincs fenntartása azzal kapcsolatosan az ülés végéig, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Jó, hát lassan, de biztosan megérkezik mindenki, tehát nem akarok panaszkodni, az én koordinátorom sincs még itt, az az igazság. A napi rendünkön tulajdonképpen szerepel a háromoldalú egyeztetésre szóló mandátum. De hát úgy tűnik, hogy a bizottság költségvetés tervezetét még mindig nem kaptuk meg, így Anna Jensennek még mindig nem adhatunk mandátumot, ezt nem vitathatjuk, nem tudjuk még egyenlőre megvitatni, ezért ezt természetesen éppen ezen okokból kifolyólag elhalasztjuk. Másrésztről úgy gondolom gondoskodnunk kell arról, hogy parlamentként azért képesek legyünk bánni az új ütemtervel, amely így most kialakul. Talán a biztos úr majd beszélhetne röviden arról is, hogy van-e valamilyen lehetőség arra, hogy javítsunk a helyzeten, beszélhetne majd arról, hogy mik a tervei, és hogy mikor számíthatunk itt a parlamentben majd a tervezetre a bizottság részéről. Hogyha a nyári szünet előtt ez megtörténne, akkor még akkor is nehéz helyzet alakul ki az összes szakbizottság számára, hiszen mindenkinek a véleményét még meg kell fogalmaznia a tervezetről, és hát valószínűleg teljesen új ütemtervre lesz szükség, a határidőket emellett előbbre kell hozni, kevesebb időnk lesz Más szóval az eredete, eredeti ütemtervet, illetve a megszokott ütemtervet nem fogjuk tudni tartani. A másik kérdés, hogyan sikerül a tanácsot rábírni arra, hogy mondjon le a 8 hetes időszakról, vagy határidőről. Ugye ez az időszak az, amikor a nemzeti parlamentek tiltakozhatnak, vagy fenntartásuknak adhatnak hangot. Lehet, hogy ez az időszak most majd nem is szerepel az ütemterben. Tehát nem akarok itt most előrejelzéseket tenni. A legtöbben úgy is tudják, hogy hogyan zajlik ez általában. Akkor térjünk rá a biztos úr témájára. Február 8-án az Európai Tanács döntést hozott az egész keretre az általános keretre vonatkozóan, és a bizottságot mi több ízben is felhívtuk arra, hogy készítsen egy indikatív breakdown-t, azaz egy részletes, részletekben menő tervezetet, ezt meg is adta nekünk, így most nagyjából meg tudjuk becsülni a következményeket. Ugyanakkor azt is hozzá kell fűznöm, hogy ezt a részletesebb tervezetet az Európai Bizottság nem lineárisan készített el, nem programokra lebontva, Pontosabban egyes programok esetében százalékos arányban többet vett el, más programok esetében kevesebbet, és hát mi nem csak azt szeretnénk, hogy a biztos úr beszéljen a programokra lebontott tervezetről, hanem a mögötte rejlő alapvetésről is. Ugye nem csak az a lényeg, hogy meg lehessen felelni a tanács által meghatározott számoknak, hanem jó lenne hallani arról is, hogy egyes területeken miért nagyobbak a csökkentések, míg más területeken kisebbek. Őszintén szólva a kettes kategóriában, a kettes fejezetben nagyon igazságtalannak tartom, hiszen itt a közvetett befizetésekre vonatkozó bevételeket 1,8%-kal csökkentjük, egy nagyon apró parányi kis program azonban, amely ugye azért nagyon hasznos is, ezt is el kell mondani, ilyen a LIFE program például, ez a kettes kategóriának csak a 0,8%-a, és ezt meg 5,1%-kal csökkenti a bizottság. Tehát milyen okok rejlenek e nagyarányú csökkentés mögött, nem lehetett-e volna más arányokkal operálni, hiszen a nagy programok esetében talán nem is tűnik fel annyira, hogyha egy kicsit többet veszünk el. De hát majd Lewandowski úr most mindjárt magyarázatot ad mindenre. Kedves, Ján- kedves János, üdvözlünk téged itt a szakbizottságban. Nem nagyon örülünk annak, hogy ebbe a teremben, ebben a teremben kell az ülést megtartanunk, tehát ezt kaptuk és tegnap megtudtam egyébként, hogy még az adminisztráció sem szereti ezt a termet. Köszönöm szépen! Én nagyra értékelem, hogy ebben a nagy teremben vagyunk, mert így jobban látjuk ezt. Én az úgynevezett technical breakdown fogom bemutatni. Tehát a technikai lebontást. Ez egy technikai kérdés, A feladat az volt, hogy lebontva bemutassuk azt, hogy mi kellene, hogy a parlament és a tanács közötti tárgyalások végén eredményképpen megszülessen. Itt mindenek előtt csökkentésekről van szó. A, az elnök asszony Jutta Haug már beszélt a fenntartásairól, ugyanakkor azonban nem szabad fekete-fehéren látnunk a dolgot. Kérem a következő diát. A jövőre való tekintettel oda kell figyelnünk a 2007-2013-as időszakra is, annak pénzügyi tervezésére, a kiadásokra. A csökkentéseknek mi sem örülünk természetesen, de hogyha egy árnyaltabb képet akarunk látni, a, amely megmutatja, hogy a jövőben ö, azért reményre is okunk lesz, akkor látnunk kell azt is, hogy itt-ott azért vannak növekedések is. Úgy gondolom, a lebontás azért összességében nem olyan rossz, és hát válságidőkben szükség van erre. A Horizont program esetében például egy nagy arányú növekedést láthatunk, ez a, munka, a munkanélküliség leküzdésére nagyon fontos. A Connecting Europe Facility, tehát európai hálózat összekötési eszköz is rendkívül fontos, és a COSME esetében is nagy növekedést láthatunk, amely a KKV-k számára fontos, és az Erasmus esetében is. Továbbá a menekültügyi alap és a belbiztonság esetében is növekedést láthatunk. És ami a rugalmassági eszközt illeti, itt is összességében egy nagy arányú növekedést láthatunk. Mint ahogyan már mondtam, a csökkentésekkel kapcsolatosan mi sem vagyunk túl boldogok, de hát, hogyha megnézzük, hogy 2007-2013-ban mennyi forrásunk volt, akkor láthatjuk, hogy legalább néhány területen azért tudunk javítani az arányokon. Visszatérve most a lebontáshoz, és a következő diára rátérve, melyek az alapelvek, és ezzel meg is tudom válaszolni Jutta Haug egyik kérdését. Tehát, ami a plafonokat illeti, mindenképpen tiszteletben tartottuk az alapelveket, tehát ez mit jelent? A, az Európai Összekapcsolódási vagy Hálózat Összekapcsolási Eszköz Ebben megállapodtunk a tanácsban, a Galileo, a GMS, amely most a Kopernikus nevet viseli, az ITER, néhány ország esetében az atomerőművek eh, bezárása, ez is egy világos allokáció volt. Kohézió, akkor a fiatalok munkanélküliségének leküzdésére vonatkozó kezdeményezése, továbbá a közvetlen kifizetések, és így tovább. Tehát a ezek is a kettes fejezet alá tartoznak. Ezek az előre meghatározott eszközök, ide tartozik többek között az vidékfejlesztés is. A mi megközelítésünk elsősorban az volt, hogy ezeket az előallokált összegeket a bontásban figyelembe vegyük másodszorban. Vannak változások, ami például a struktúrát illeti. A mezőgazdasági válsághelyzetek területére meghatározott marzsa második fejezetben szerepel, és a leg hátrányosabb helyzetűek számára nyújtott élelmiszer, élelmiszer segély az Európai Szociális Alap alá tartozik. Tehát összességében azt láthatjuk, hogy strukturális módosítások is vannak, de ezek nem nagy változások. A keretösszegek esetében azonban az ügynökségek számára folyosított Általános összegek vagy keretösszegek nem csökkennek, hiszen a bizottság eredeti javaslatában már szerepelt egy 5%-os csökkentés, erre nem, ez egy á, saját magunk által vállalt kötelezettség volt, ezért az ügynökségek esetében további csökkentésre nem, történ, nem kerül sor, mert már van egy ilyen lépésről lépésre történő 5%-os csökkentés. És természetesen a bizottság be fogja mutatni az intézményközi megállapodás 47. cikke értelmében a szükséges további dokumentumokat, hogy továbbra is megfelelően fenntartsuk a párbeszédet az Európai Parlamenttel. Itt láthatjuk az alapelvek. Ez, ezek voltak tehát az alapelveink, és most a második rész, a második dia a marzsokról szerepel. Ez azt jelenti, hogy az arányosság elvén túlmenően csökkentettük a nem allokált marzsokat. Úgy gondolom, ez a minimum, amelyre szükség van ahhoz, hogy a megfelelő éves eljárást el tudjuk végezni. Ha ezen túl megyünk, még messzebbre megyünk, még jobban csökkentjük a marzsokat, akkor ez azt jelenti, hogy az éves költségvetési tervezés esetében túl kicsi lesz a mozgástér. Összességében azonban a marzsok esetében általánosságban ugyanaz volt az alapelv, mind a jelenlegi MFF esetében a marzsok újraprogramozása, újratervezése esetében. Az arányosság továbbá egy nagyon fontos elv a bontás kialakításakor. Emellett vannak azonban korlátozott mértékű eltérések ezektől a javasolt, vagy az eredetileg javasolt csökkentésekről. Szóban elmondhatom, hogy az arányos csökkentések elvétől hol tértünk el, ez a dián nem szerepel. Az 1A esetében a privilegizált vagy a kivételezett bánásmód a Horizont 2020-ra vonatkozik, a kozmére, a csalás elleni küzdelemre, valamint a társadalmi változásokra és innováció területére. 2013-hoz viszonyítva jelentős növekedés következik itt be, így akarjuk az ide tartozó programok végrehajtását előmozdítani. Emellett a Galileo esetében egy további összeget szintén növekedésre jel- növelésre jelöltünk ki. Ami a hármas fejezetet illeti, Health for Growth, azaz egészség a növekedésért, ezt is kivételezetten kezeltük, ugyanis vannak ugye új prioritásaink, mint például a nemzeti egészségügyi rendszerek pénzügyi fenntarthatósága, új jogszabályok végrehajtása. Ami a fogyasztói programot illeti, itt az allokáció olyan kicsi volt, olyan alacsony, hogy ahhoz, hogy a jövőben bármilyen hatása legyen ennek, ezt is az arányosság elvéből kivettük, és kevésbé csökkentettük Emellett a külügyek esetében is egy ilyen kivételt tettünk a négyes fejezetben. A szomszédsági eszközöt, eszközt kevésbé csökkentettük, mint az arányosság megkövetelte volna, annak érdekében, hogy fenntarthassuk a 2007-2013-as időszakban ennek a területnek szánt költségvetést. Ez azt jelenti, hogy az arányosság elvétől eltérően kevésbé csökkentettük ezt a területet, ennek a költségvetését, eltérően az eredeti bizottsági tervezettől. Ugyanez igaz a humanitárius segítségnyújtásra is, és ennek világos indoka van. A humanitárius segítségnyújtás ugyanis egy olyan terület, ahol kevés pénzzel is nagy hatást lehet elérni, más területeken milliárdokról van szó, de 20-30 millió a menekült táborok esetében Szíriában és a világ más pontjain igazán nagy hatást ér el, és ez nagyon fontos terület, hiszen az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy humanitárius téren is szerepet vállal. Tehát ezek, ezek voltak a főbb kivételek, ahol kevesebb volt a csökkentés, kisebb arányú volt az, azonban vannak olyan területek is, ahol a csökkentés meghaladja, meghaladja az arányosan elvárhatót. Lehet, hogy meglep néhányukat, hogy az Erasmus for All ide tartozik, az Erasmus mindenkinek. A az eredeti bizottsági javaslat 7%-os növekedés lett volna, de tekintettel a pénzügyi korlátokra ezt nehezen lehetett volna indokolni. Az eredeti bizottsági javaslathoz képest tehát nagyobb arányú csökkentésekre lesz itt szükség. Ugyanez igaz az állategészségügyre és a növényegészségügyre vonatkozó területeken, hiszen ezen a területen még rendelkezésre áll a marzs a mezőgazdasági terület esetében. A belbiztonság és a menekültügyi, illetve migrációs alap esetében is van egy nagyobb arányú csökkentés. Aztán IT-rendszerek és más egyéb területeken szintén az arányosságon túlmenő csökkentés következik be. A ez volt a, főként a hármas fejezet, a négyes fejezet esetében a főbb eltérések. A nukleáris biztonság területén mutatkoznak. Természetesen fontos területe ez. Itt főként az atomerőművek bezárására különítettünk el pénzeket Litvániában, Bulgáriában és másutt. Továbbá a közös kül- és biztonságpolitika esetében az abszorpciós szint nem megfelelő mértéke a fő indok. És aztán, tehát ezek voltak a főbb területek a négyes fejezetten belül, ahol az arányosságon túlmenő csökkenések következnek be a tervezet szerint. Ez a február 8-ai következtetéseket is tükrözi, tehát, még egyszer elmondom, lényegében az arányosság elve a fő alapelv, amelytől kismértékben eltérünk bizonyos meghatározott területeken, és a marzsokat csökkentjük. Tehát általánosságban ezt láthatjuk a tervezeten belül. Úgy gondoljuk, Európának mindenek előtt erre van szüksége napjainkban, hiszen egy nagyon drámai helyzet alakult ki. Vannak olyan területek, ahol a növekedést és a munkahelyteremtést elő tudjuk mozdítani, itt segíteni próbálunk, de nem látom reálisnak, hogy a többi területen is nagyobb arányú növekedés történjen. Köszönöm szépen, tehát ez egy technikai bontás volt, és még nem előlegezi meg a tárgyalások eredményét. Köszönjük szépen, mondja az elnökasszony. Hát rendben van. De hát technikai, igen, technikai bontás, de sokszor a technikai lépések olyan dolgokat határoznak meg, amelyektől aztán későbbiekben nem szabadulunk. Ez az egyik dolog. A másik dolog, mit jelent az arányos csökkentés? Ez pontosan hány százalék? És aztán, hogyha ezt a 2014-es költségvetésre vonatkoztatjuk, mit jelent ez pontosan? hány területen történik majd csökkentés, és mekkora csökkenésre számíthatunk összességében 2014-ben, 2013-hoz képest. Mielőtt folytatnánk, azonban szeretnék gratulálni az egyik kollégánknak, Iváló Kálfinnak, akinek ma születésnapja van. Gratulálunk, Iváló! So, und jetzt leg... Rendben, akkor most bele is vágunk. Ann Jensen az első hozzászólónk, aztán Maria Carvalho, és utána majd folytatjuk. Iványló is szeretne majd hozzászólni, igen. Well, uh, thank you for this. Köszönöm szépen ezt a technikai bontást, az ismertetését, és uh, a Lewandowski úrnak a magyarázait is. Először is Lewandowski úrra szeretnék fordulni. Az, hogy nem kapunk 29 uh, nem kaptuk meg 29-én költségvetési javaslatot, és most ön azt uh, mondja, hogy majd most és július 1 között kapjuk meg valahol. Ez óriási problémákat fog okozni az Európai Parlamentnek abban, hogy el tudja végezni megfelelően a munkáját. Ahogy említettem, ugye kértük a tanácsot, hogy ne a szokásos 8 hetes megküldési határidőket alkalmazzuk a nemzeti parlamentek irányába, de minél jobban húzódik az ügy, annál nehezebb lesz a helyzet. Ön azt mondja, hogy ez egy technikai bontás, de valamennyien tudjuk, hogy vannak korlátok a tekintetben, hogy a dolgok mennyire is lehetnek eltérőek. És nem igazán értem, hogy a bizottság nem tud egyszerűen javaslatot tenni egy költségvetésre. Ez az én egyik észrevételem, és hát nagyon szeretném, hogyha gyorsabban lépnének. A másik dolog azt, mi a számokat illeti, Természetesen vannak azok az eldöntött csökkentések, amiket a tagállamok döntöttek el, és van egy terület, amire külön szeretnék ö, odafigyelni, és tudom, hogy Cavaglio asszony is erre fog ö, majd ö, koncentrálni. A 2020-as horizont az 27%-kal, 28%-kal fog nőni a 2007-2013-as időszakhoz képest. Valami mennyien ilyenkor Mark Twain szoktuk itt idézni, hogy vannak kis hazugságok, nagy hazugságok és statisztikák. A 2007-2013-as időszakban a kutatást 70%-kal emelték meg, ez szándékos volt, annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk, hogy az Európai Unió valóban versenyképes legyen az Egyesült Államokkal, Kínával és a feltörekvő új államokkal. Azok a számadatok, amiket ön felvázolt, a tanács azt mondta, hogy kell, hogy legyen egy tényleges növekedés egészen mostanáig, illetve 2020-ig. De ez mindössze 20 százalék, és nagyon őszintén, hát ez nem ambiciózus, egy, egyáltalán nem mondható ambiciózusnak. Tehát úgy érzem, hogy a Horizon 2020 valójában nagyon megszenvedte az államfőknek a döntését, akik több pénzt akartak a mezőgazdaságra, a regionális alapokra, és kevesebbet az egyéb európai politikáknak. Tehát úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kellene vizsgálni, hogy hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni. Ez egyszerűen nem eléggé ambiciózus. Másik aggodalmat okozó terület, az pedig az a kis szabad terület, ahol miben vannak állampolgári programok és egyebek, és a külpolitikai rész, ahol a pénzt megcímkézték, és még inkább címkézett lesz, és különösen azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja az Európai Unió kötelezettség vállalását Palesztina irányában az UNRWA-nak küldendő pénzt, mert ez ugye minden évben egy visszatérő kötelezettség, hogyan lehet ezt egy reális megközelítéssel kezelni? Köszönöm. Thank you very much, Chair. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Pontosan az előttem szóló Janssen asszony elmondta, én is egyetértek azzal, hogy nagyon fontos lenne, hogy a három intézmény időben ö, megtalálja a megoldást a költségvetésre, hogy ne legyen ö, hogy ne legyen itt megint probléma. Ami a Horizont 2020-at illeti, csak azt szeretném hozzátenni, hogy a 28%-os az a, az összeg, amit a bizottság előirányzott, az valójában egy csökkenés a 2013-14-es időszakhoz képest. Tehát az Európa, tehát nem az van, ami az Európai Tanács konklúzióiban voltak. A Horizon 2020 a hetedik keretprogram, plusz a CIP-nak egy nagy része, és az EIT is ez mind benne van. És az a tény, hogy az FP7-es 52 milliárd volt, ez egy növekedés a 2007-13-hoz képest, 9,8 milliárd, ez 13-ra. Ha a számolításokat elvégezzük, akkor már valójában 2013-14 tekintetében is van csökkenés, és csak három év múlva áll majd vissza a 2013-as értékre. Ez nem jó Európának, ez nem jó senkinek. A Horizon 2020-as program sokkal ambiciózusabb, nagyobb horderejű, mint a hetes keret Itten a különböző ipari és egyéb programok vannak benne, a kutatásnak, innovációnak egy láncszeme, nagyon fontos láncszeme. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Salvador, Salvador a következő, és utána Jan Mulder. <clears throat> Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony biztos úr és az Európai Bizottság bemutatta nekünk ezt a technikai bontást azon a politikai ösvényen haladva, amely teljesen egyértelmű. Az Európai Unió költségvetése nagyon nagy mértékben csökken, mégpedig egy meghatározó döntés eredményeként, amelyet az Európai Tanácsnak a tagjai hoztak egyhangulag. a biztosok, és konkrétan Lewandowski biztos, a bontást előirányozta, figyelembe véve a létező nagyon jelentős közösségi programokat, amelyek meghatározóak mind a növekedés, mind pedig a foglalkoztatás szempontjából. Például az egy A fejezetben látjuk ezt, látjuk a határokat is, azokat a korlátokat, amelyeket nem lehet felülírni, és hát nyilvánvalóan figyelembe kell venni a korábbi elképzeléseket, terveket. De itten abszolút számokkal szembesülünk, és egyelőre most ott tartunk, hogy a prioritásokat fogalmazzuk meg a 2020-as horizontnak a keretében, az infrastruktúrák esetében és a különböző kapcsolatoknak a figyelembevételében. Azt hiszem, hogy ez egy egészen kiváló technikai döntés, amely tökéletesen lefedi az egyértelmű politikai elkötelezettséget. E tekintetben azt mondanám, hogy teljesen elégedett lehetek az Európai Bizottság javaslatával, amely javaslat egy jó alapot ad ahhoz, hogy összehasonlításokat eszközöljünk. Ez hasznos tehát azon tárgyalásokhoz, amelyeket majd a tanácssal fogunk folytatni. Természetesen a tárgyalások során még tovább lehet fejleszteni, javítani a programoknak az allokációit, de most ugye itt a Költségvetési Szakbizottságban arra kell, hogy törekedjünk egyértelműen, hogy elégedettek vagyunk, hogy jelezzük, hogy elégedettek vagyunk az Európai Bizottsági bontással, és ugyanakkor természetes az, hogy az illetékes egyéb bizottságok fognak majd még véleményt nyilvánítani a konkrét általuk érintett fejezetekkel, illetve pontokkal kapcsolatosan. Természetesen a jövő évi költségvetés tekintetében mindez gondokat is okozhat a parlamenti bizottság, a parlamenti misszió egészen pontosan tevékenységgel kapcsolatosan. Azaz a vélemények elkészítésére nagyon kevés idő lesz az illetékes bizottságoknál. Tökéletesen értem azt, hogy ha nincsenek meg az orientációk az Európai Parlament és a tanács között a tekintetben, hogy milyen irányba haladjon az MFF a 2014-2020-as periódusban, tehát ha ez nem rögzítetett, akkor nagyon nehéz meghatározni az éves 2014-es költségvetés. Éppen ezért teljesen értető számomra az, hogy Lewandowski úr miért döntött úgy, hogy egy héten toljuk ki, vagy illetve a bizottság tolja ki a 2014-es költségvetésnek a bemutatását. Ugyanakkor el kell járnunk e témában. Genau. Jan. Jan. Te vagy a következő. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egy egyszerű kérdést tennék fel a bizottságnak. Meghallgatva a biztos urat, nem világos számomra, hogy miért nem tudott a bizottság költségvetés tervezetet készíteni 2014-re vonatkozóan. Konkrétan miért nem történt ez meg, és mit nyer a bizottság azzal, illetve a biztos úr azzal, hogy ezt halogatja? Az war eine kurze... Rövid és velős kérdés volt, és nem is akármilyen. Jörem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit hosszabban fogok beszélni, nem hosszan, de hosszabban. Először is Üdvözlöm a bontást a bizottság részéről, hiszen ez az, amikor konkrétan láthatóvá válik, hogy mit is javasolt a tanács. Eddig csak általános számadatokat hallhattunk, és szükség volt erre a technikai bontásra, hogy kézzelfogható legyenek, legyen a változás. A számomra legproblematikusabb dolgokról beszélnék. Kárvályó asszonynak mondom, aki azt mondja, hogy a Horizont 2014-re vonatkozóan nem lesz növekedés. Ez igaz, de még rosszabb a helyzet, hiszen egészen 2017-ig nem lesz növekedés ezen a téren. Tehát a következő MFF időszakban, a Horizont 2020 vonatkozásában, az első három évben alacsonyabbak lesznek a számok, mint 2013-ban. Tehát három évig nem lesz növekedés. Szerintem ez elfogadhatatlan. Sőt, ha megnézzük az általános számokat, még hogyha kivesszük a Galileót belőle, Ugye erről volt vita, hogy ez megtörténjen-e vagy sem. Az 1A alatt nincs növekedés az elkövetkezendő néhány évben. Aztán az 1B fejezetben, ha megnézzük a bontást, akkor azt mondhatnánk, hogy az átmeneti tranzíciós területeken történik a növekedés, viszont a konvergencia országokban, a szegényebb területeken tehát nagyobbak a csökkentések, mint ahogyan arra számíthattunk volna. Ha megnézzük a fiatalok munkanélküliségét, 428 millió euró éven, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ennek semmi hatása nem lesz, ha csak nem sikerül más eszközökhöz nyúlnunk, és szerintem még a frontloading sem lesz elegendő ebben az esetben. Egyszerűen magasabb adatokra, magasabb számokra van itt szükség, ez nagyon fontos a jövőbeni tárgyalások szempontjából. Kettes fejezet. Itt nincsen gondom a csökkentésekkel, de a profillal van gondom. Ha megnézzük a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy az első pillérben a illetve a második pillérben a vidékfejlesztés esetében nagyobbak a csökkentések arányukban véve, mint a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan. Szerintem ez elfogadhatatlan. Legyünk a kettes kategória mellett vagy ellen, egy dolog biztos, az Európai Parlamentben azért egy többség alakult ki azzal kapcsolatosan, hogy a második pillért kell előnyben részesítenünk a kapon belül, nem az elsőt, de bizottsági javaslatban pont fordítva van. Aztán Kreatív Európa. Szilvia Costa kollégám most folytatja a háromoldalú egyeztetést a Kreatív Európával kapcsolatosan, és megkért, hogy mondjam el a véleményét itt. A Horizont 2020 es, ö, 20 kívül ez volt a másik terület, ahol jövőorientált akart tak akartunk lenni, de 2017-ig itt sem lesz növekedés, és még utána is csak marginális lesz a növekedés. Tehát az bizottság által megfogalmazott nagyra törő célok egyikét sem sikerül majd megvalósítani, hát ez is szégyenletes. Négyes kategória. Ezen a héten három ö, napon keresztül itt tartottuk a keleti partnerségi szomszédokkal a euronest Valós problémákkal küzdő országokról van szó, akik közelíteni szeretnének Európához, legyen szó Ukrajnáról, Örményországról, Azerbajdzsánról, és így tovább. De ami a szomszédsági program, programot illeti, ide tartozik a déli szomszédsági program, az arab tavaszhoz tartozó országok, és így tovább. Még 2020-ban sem fogjuk elérni a jelenlegi szintet. sok-sok ígéretet tettünk a partnereinknek, ez egyszerűen elfogadhatatlan. És végül a fejlesztési politikánk fő, legfőbb programja esetében, ahol lényegében érdemben hozzá kellene járulnunk a milleniumi fejlesztési célok eléréséhez, még itt is a DCI a főbb eszközünk ezen a téren csökken a következő programozási időszak első három évében. Én nem hibáztatom a bizottságot. De most jó volt megkapni legalább ezt a technikai bontást, hogy konkrétabban láthassuk a különböző programok és politikaterületeken a változásokat, és egyszerűen több olyan dolog is van itt, ami nem elfogadható a számomra. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Egyetlen egy dolgot fűznék még hozzám. Mindenki mindig azt mondja, hogy tenni kell valamit a munkanélküliség ellen a fiatalok körében. A miniszterek, miniszterelnökök, a kancellárok, és így tovább mind-mind egymásra hajaznak, megpróbálnak túltenni egymáson ezen a téren. Tudom, hogy van egy nagy csoport, akik azt mondják, hogy igen, a front loadingra szükség van, de aztán a német kormány részéről, nem akarom azt mondani, hogy az én kormányom, mert tudjátok, hogy mi a véleményem erről, érkezett az a nyilatkozat, hogy igen, hogyha lesz frontloading, akkor azonban ennek az ellentétére is szükség van, backloadingra is szükség van. Mit jelent ez? Hát honnan vegyünk el pénzt, hogy utána több pénzt költhessünk a fiatalok munkanélküliségének leküzdésére? Ez talán egy olyan dolog, amit Pusztán technikai szemmel például elmagyarázhatná nekünk a bizottság, hogy ez hogyan is történjen. Ezért kell az MFF esetében egy nagyon komoly félidei felülvizsgálatot tartani, mondja a képviselő. Köszönöm, Jutta. Meg kell mondjam, hogy nagyon csalódott vagyok amiatt, hogy a bizottság átveszi a tanács számait, és ezt tálalja nekünk, még akkor is, hogyha azt állítják, hogy ez nem befolyásolja a tárgyalásokat, és ez csak egy technikai bontás. Hát, hogyha ez így van, akkor végül is azt is lehetett volna, hogy a parlamenti számokat veszik, vagy pedig a magának, a bizottságnak a javaslatát is lehetett volna ismertetni. De az, hogy a, tanács, a, hogy a bizottság a tanács számadatait hozza ide, egyáltalán nem segíti semmilyen módon sem azt a, taná, azt a tárgyalást, amit folytatunk a tanácssal. Ezekben a, a számoknak látjuk a bontását, és hallottuk, hogy mi a véleményük a kollégáknak. Egyszerűen nem elfogadhatóak ezek a számok a parlament számára nincsenek meg azok a politikák, amikbe, amiket mondanak az államfők és kormányfők. Gyakorlatilag elbontás szerint csökkentik az alapokat a jelenlegi szinthez képest a beruházás területén, az ifjúsági foglalkoztatás területén, a kutatás területén, Hát e így fogunk kilábalni a ö, válságból, és hogy azzal, hogy nem költünk a kutatásra, és nem költünk olyan politikákra, ami az ifjúság garancia, a fiatalság folytatá, foglalkoztatása, és még van egy 6 milliárd, ami nem is új, új pénz, és hát ez egyszerűen komolytalan ha azt akarjuk, hogy ennek legyen konkrét hatása bármelyik politikára is, akkor a számadatoknak is azt kell mutatniuk, hogy vannak prioritások. Az rendben van, hogyha a költségvetés összességében kevesebb. Nem fog, tudom elfogadni azokat a szinteket, amiket a bizottság itten felvázolt látni kell valamit, ami látható. Azt mondja, hogy a Connecting Europe az európai kapcsolatok része, hogy ez jobb. De tudjuk, hogy ez így nem komoly. Hallottuk a bizottságnak a, és az Európai Beruházási Banknak is a tájékoztatóját két héttel ezelőtt, hogy a Connecting Europe-nak a kísérleti szakasza hogy néz ki? Hét projekt fut Európában, különböző helyeken. Ezen projekteknek jó része az autópályákból való beruházásokat érinti, és azt mondhatjuk, hogy talán nem az autópályák képezik a prioritást. Projektek egyike sem megy közép- vagy kelet-európai területekre. Ha azt mondják, hogy így kell felturbózni az európai gazdaságot, azt kell mondjam, ez nem, nem igaz, ez így nem megy. Ezek a táblázatok azt mutatják, hogy a költségvetés, ez ciklus elleni hatásokat fog kiváltani, és ez nem fog fejlesztést hozni Európába. Még ö, ö, korlátozott ö, eszközökkel is lehetne jobban koncentrálni a fontos kérdésekre. Jutta nagyon jól rámutatott arra, hogy miután ez az ifjúsági garancia összegek nagyon csekélyek, ez egy olyan rendszer, ami pedig többé-kevésbé megfelelően működik például Svédországban is. Ez 13 milliárdba kerül Európába, de most 152 milliárdot fizet ki Európa a fiatalsági munkanélküliségre 7 éven át. Most ugye azt mondják, hogy kell egy frontload. Jó, rendben, nem kell azonnal, de azok a fiatalok, akik dolgozni szeretnének már évek óta, azok nem várhatnak 2020-ig, hogy majd akkor lesz pénz, vagy az, vagy az időszak közepéig. Én úgy gondolom, hogy ez az elképzelés, hogy a tanács adatait átvesszük, és egy kicsit nagyjából azonos elosztást alkalmazunk, egy kicsit itt csökkentünk, egy picit ott növelünk. Ez nagyon világosan azt mutatja, hogy amit a tanács a költségvetés tekintetében döntött, az nagyon rossz lesz az egész unió számára, és nagyon rossz hatásai lesznek. Ha meg, kell, meg akarunk küzdeni a válsággal, akkor a prioritásokra kell koncentrálnunk, még akkor is, hogyha összességben kevesebb a pénzünk. Én úgy gondolom, hogy ez még láthatóbbá teszi, hogy milyen követeléseink vannak a tárgyalásokban. Jelenleg ugye a tárgyalások közepén tartunk az MFF vonatkozásában. Milyen feltételek mellett egyszerűen nem mehetünk el e számadatok mellett, ezt nem tudjuk így elfogadni. Köszönöm. Ähm, Pontosan így van. Ez a technikai bontás mindannyiunk számára világossá teszi, hogy az a kompromisszum, amelyet február 8-án elértünk, és amelyet keményen dolgoztunk, egy rossz kompromisszum, és amely semmiképpen sem juttat előbbre bennünket és ne gondoljuk azt, hogy az állam és kormányfők számára előrejutást jelent, még nemzeti összefüggésben sem jelent ez előrelépést. Most egy olyan dolgot kell tennem, amit nem szívesen teszek. Kicsit át kell alakítanom a felszólalók listáját. Pervans is megérkezett. Ugye az illetékes szakbizottságok elnökeit is meghívtuk. Pervans tehát itt van, de tízkor el kell mennie, mert elnökölnie kell a saját szakbizottságában, ezért most neki adom meg a szót előbb, remélem a többiek, akik utána következnek, megbocsátják ezt nekem. Entschuldigung. Pervas, köszönöm szépen, és elnézést kérek, de később el kell mennem. Tisztelt biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívták a jelentéstevőket az illetékes bizottságoktól, akik a jogalkatás eszköz során eljárnak. Az a szakbizottságnak egy kérdését nagyon izgatja az a téma, amely itt nem szerepelt ebben a táblázatban. Szeretnénk, hogy a kohéziós alapból az ESA 25%-ban részesülne. Három észrevételem lenne. Az első az innováció, a szociális innovációval kapcsolatos azt látjuk, hogy a 2013-as szinte csak 2016-ban érjük utol. Márpedig a szociális innováció egy olyan kérdéskör, amely mindenkit tudatára kell, hogy ébreszen, és ha így alokáljuk a forrásokat, akkor ez nem egy jó megoldás. Az AMP szakbizottságot még nagyon foglalkoztatja az az alap, amelyet a legrászorultabb alapoknak a számára hoztunk létre. Márpedig itt szükséges, hogy legalább a jelenlegi program alokáció szinten legyünk, azaz egy milliárdal többet kellene szállni erre, mint amiről döntöttek a tagállamok az Európai Tanácsi Ülésen. Ez egy olyan észrevétel, amely csatlakozik ahhoz, amit Ivo Galvin fogalmazott meg az imént. Ami pedig a 6 milliárdot illeti, a Youth Employment Initiative, a fiatal foglalkoztatás De most ö, itt nem a ifjúsági garanciának a forrásáról van szó, amelyet támogat az Európai Parlament, és összhangban az Európai Bizottsággal letekintetben. Szóval paradoxonról van szó, az európai költségvetésnek egy paradoxonára van itt szó, arra vagyunk kényszerülve, hogy egy strukturális alapprogramba építsünk be egy sürgő közösségi támogatást. És hát eh, szembesüljünk a valósággal, legyünk kreatívak, lépjünk ki ebből a zsákutcából. Az Anglaszak Bizottság szavazott, a frontloadingot támogatta a szavazata révén. Na most a frontloadingon túl azt is látni kell, hogy mi van e mögött. Vannak olyan tagállamok, így a sajátom is, amely készek arra, hogy 2014. január 1-ével bevezessék a frontloadinget. Persze még a kérdés az, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, de ettől függetlenül 2014. januárjától arra van szükség, hogy a program első évére koncentráljuk a forrásokat, azért, illetve akár úgy is, hogy flexibilitás és felülvizsgálatai kitételt is megfogalmazunk, mind ahogy erre igényt tart az Európai Parlament, egy olyan mechanizmus révén, amelyről meg kellene még fogalmazniuk azt, hogy hogyan lehetne újra forrásokkal lelátni a gépezetet, hogyha drámaivá és még drámaivá alakulna a munkanélküliség, és különösen az ifjúsági munkanélküliség. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt a lehetőséget megadta számomra, jó lehet, nem tudom a válaszokat megvárni. Jetzt machen wir weiter. Nagyon szépen köszönjük, akkor most folytatjuk a felszólalók listáját. Álla. Obrigada, Presidente. Eu gostava de começar por dizer... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szerettem volna elmondani. Úgy gondolom, hogy az a tény, ahogyan a bizottság bemutatta ezeket a számokat, az elfogadhatatlan, hiszen ezek a tanács számai. Úgy gondolom, Elfogadhatatlan, hogy a bizottság nem a saját becsléseit mutatja be 2014 vonatkozásában, illetve arra vonatkozóan semmilyen számokat nem terjeszt elő, ezt folyamatosan halogatja. Nyilván egy technikai bontást láthatunk, de egy technikai bontás mindig politikai bontás is egyben. Ami itt történik, lényegében egy részletes meghatározása annak, amit a tanács elfogadott februárban. Elnézést, biztos úr, de ezt nyíltan ki kell mondani. A bizottság mindig ezt teszi. Jó lenne, hogyha a technikai szolgálatok teljes bontást készítenének a bizottság szempontjából, és megküldenék ezt nekünk. Mi a bizottság véleményét szeretnénk itt hallani. A bizottság tehát nem látja el feladatát ebben a témakörben. Továbbá szeretnék még hozzászólni az előterjesztett bontáshoz is. A kollégák is elmondták, Ezek a részletek, ez a bontás világosan mutatja, hogy a tanács februárban katasztrofális döntést hozott. Világosá válik az is, hogy újra és újra megpróbálja a bizottság kevésbé katasztrofálisan bemutatni a dolgot, mint amilyen. Hogyan lehet azt mondani, hogy az egyá esetében 37,3%-os növekedés van? A kollégák már elmondták, ez a növekedés csak abból adódik, hogy a Galileót bevettük ebbe a rubrikába azaz fejezetbe. Tehát gyakorlatilag nincs is szó növekedésről, sőt, csökkenést tapasztalhatunk. Továbbá magyarázatot kérnék még a következőkre a biztos úr részéről. A háromas fejezet esetében csökkenés van, de ön 27%-os növekedésről beszél, mégpedig a menekültügyi alap és a belbiztonság esetében, hát itt tulajdonképpen 36%-ra volna szükség. De hát egyébként nem vagyunk háborús helyzetben. Miért kell a biztonság területén ilyen sok pénzt elkölteni? Miért kell például több pénzt költeni erre, mint a bevándorlási kérdésekre? Aztán megismételnék egy kérdést, amelyet a kollégák már feltettek, mégpedig a humanitárius segélyre vonatkozóan, főként a palesztin menekültekre vonatkozó segítségnyújtás kérdésében. Tudjuk, hogy évről évre itt több probléma van, még súlyosbodik mindez a szíriai helyzet által. Érdekelne, hogy ezek az eszközök mit céloznak konkrétan. Aztán emlékeztetnék arra is, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak nyújtott segítségnyújtás csak élelmiszer segélyben merül ki, hát ez számomra nem elegendő. Örültem volna annak, hogyha ezen túlmenően is teszünk valamit. Az volt a benyomásom, hogy sokkal messzebb menő lépéseket is tehetnénk a legszegényebbek megsegítésére. Hogy ezt a programot az Európai Szociális Alapba vesszük be, Pervans Berez is elmondta, akkor ott lesznek sürgősségi programok, igen, de egyszerűen csak bevesszük ezt a szociális alapba, és ezen túlmenően nincs megoldás. Továbbá néhány kolléga kitért már arra is, hogy a tanács ezen a héten is elmondta ezt, volt egy nyílt konferencia, és Bárózó és Van Rompuy elnökök elmondták, hogy a tanács következtetéseiben az ifjúsági munkanélküliségi programok prioritásként szerepelnek, de a gyakorlatban ez nem valósul meg. Minden egyes csúcson, minden egyes ülésen elhangzik, mennyire fontos ez a terület, de hát csak egyfajta illúziót teremtenek, hogy történik valami, de a számok ezt nem tükrözik. Köszönöm. Köszönjük szépen, Áldám, mondja az elnökasszony, miközben benne még mindig felmerül a kérdés, hogy hogyan beszélhet mindenki a kiszolgáltatottabb, a legkiszolgáltatottabbakat segítő programról. Én csak azt látom a listámon, hogy PM. Juan? Sí, muchas gracias, Jutta. Muchas gracias, eh, Nagyon szépen köszönöm, Jutta. És köszönöm, tehát mondok a biztos úrnak is a felvezetőjét. Hallgattam kollégáim szavait, és most azt tudom elmondani, hogy biztos úr, egy olyan programot mutatott be, amelynek a kiinduló alapja a valóság. Persze vannak nagyon fontos mozzanatok, nevezetesen a február elejé megállapodás. Nagyon jól tudjuk, hogy 27 országot közös nevezőre hozni rendkívül nehéz. Ez vitatatlan. A másik tényező pedig az, hogy most már hat év óta vagyunk válságban, a válság pedig egyre erőteljesebb formában jelenik meg, a pénzügyi rendszert, a reálgazdaságot, a munkanélküliséget és a legszegényebbeket érinti, sújtja ez a válság. Ezek olyan tényezők, amelyekkel szembesülünk, és ebből kell indulnunk. A bontás pedig ezen tényezők alapján valósult meg. Nagyon világos következtetéseket tudok megfogalmazni mindezek alapján bátornak kell lennünk, és el kell mondanunk a polgároknak, hogy, az, hogy miről is van szó. 2017-ig a finanszírozás így fog alakulni, úgy, ahogy azt megfogalmazhatod, sőt, egészen 2020-ig szerintem. Azaz úgy, ahogy ez korábban volt 2013 előtt. Na most ez a valóság, és ez arra kényszerít minket, hogy nagyon világosan megfogalmazzuk, hogy nem leszünk képesek mindent megfinanszírozni, és ha ez így van, akkor, ahogy egy kollega is megmondotta, arra van szükség, hogy egy növekedési kihívást kell teljesítenünk, és ez a növekedési kihívás pedig a foglalkoztatásé. Ezek olyan politikai célok, amelyeket bátran el kell, fel kell vállalnunk, és őszintén meg kell mondanunk az európai polgároknak, hogy nem vagyunk képesek mindent finanszírozni. Ennek alapján világosan meg kell azt is fogalmazni, hogy nem tudjuk megoldani a, a rálóknak a kérdését, a kifizetések és az a kötelezettségvállalási eltéréseket, mert hogy olyan szituációba kerültünk, amelynek a révén a nemzeti ö, ö, ö, likviditási eszközök is korlátozódnak. Ez a politikai valóság, ezen dolgozik az Európai Bizottság, és kiváló munkát végez, ezért köszönetet mondanék neki. Jetzt presidenta. muy brevemente. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Köszönetet mondanék biztos úrnak azért, hogy ismételten találkozik velünk, eljött hozzánk, ezúttal azért, hogy ezt a technikai bontást ismertese velünk, annak fényében, amilyen döntést hozott februárban az Európai Tanács. Azt mondanám nagyon röviden, hogy ez egy hasznos prezentáció a mostani napon, mert hogy tökéletesen kifejezi azt a csökkentést, amelyről döntés született a tanácsi ülésen, az Európa Tanács ülésen február 7-én és 8-án. Ugyanakkor ez végül is azt is jelenti, hogy nagyon világosan látszik az, hogy melyek azok a szakpolitikák, amelyekre ö, finanszírozást szeretnénk irányítani, de még sincs meg a forrás hozzá. Elhangzott, hogy nincs mindenre forrás, de most egy olyan korszakot élünk, ami a hét szűk esztendő jelzővel jellemezhető, és ennek alapján kell tovább lépnünk. Meg kell állapítanunk ugyanakkor azt is, hogy még azt se tudjuk megfinanszírozni, amiről azt mondották a miniszterelnökeink és államfőink, hogy meg kellene finanszírozni, hogy finanszírozni kellene. Ugye mindenki beszél a foglalkoztatásról, a fiataloknak a támogatásról, és itt tovább a fiataloknak a támogatásáról, de amikor a februári döntésnek a fényében látjuk a bontást, akkor azt látjuk, hogy az ifjúság esetében és egyéb esetekben 16 milliárdos összeget lehet itt említeni, korlátozott helyzetben vagyunk. Nagyon fontos, hogy lássuk a számokat, világosan lássuk azokat, mert ezeknek az alapján tudjuk látni azt, hogy a csökkentések miben nyilvánul meg, nyilvánulnak meg tényszerűen az Európai Tanácsi döntés alapján. Biztos úr irányába fordulok, azt kérdezem tőle, hogy ennél részletesebb bontással rendelkezik-e a bizottság, mert hogy ezen számok mögött nem látunk tudunk még mindent. Én nagyon örülnék, ha megkaphatnánk a konkrét számokat. Tudom az, hogy ezen technikai bontásról majd aztán az Európai Parlament is véleményt alkot, de ö, már az is nagyon fontos lenne, hogy magyarázó dokumentumot is szolgáljunk a számá, számunkra, szolgáljon a számunkra azért, hogy lássuk, hogy ezek a konszolidált számok milyen alapon alakultak ki. Ez nagyon hasznos lenne a vitánk számára. Köszönöm szépen, Ingeborg. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megkérni az Európai Bizottságot, hogy esetleg az ifjúsági munkanélküliség területén szolgáltassanak már információt arról, hogy az Európai Unió tagállamokban ténylegesen mennyi pénzt költ el erre a célra. A költségvetés ellenőrzési szakbizottságban Andor biztosan volt egy hosszas vitám erről, és egy kicsit furcsának tartom, hogy senki sem tudja pontosan megmondani, hogy mennyi pénzt is költünk erre. De A jövő évi választási kampányban mit mondjunk az embereknek? Hogyan mondhatjuk nekik azt, hogy az Európai Unió tesz értetek valamit, megoldja a problémáitokat, amikor azt sem tudjuk megmondani, hogy mennyi pénzt költünk erre konkrétan. Tehát talán a megosztott irányítás, a shared management keretében kaphatnánk adatokat a tagállamoktól is, erre vonatkozóan ez az ő érdekük is. Kicsit furcsa számomra, hogy mindig fantomvitákat folytatunk itt, mindig pénzekről beszélünk itt, de nem világos, hogy mennyi pénzt költünk konkrétan, és milyen eredményt érünk el azzal. Köszönöm. Hát köszönjük szépen, mondja az elnökasszony. Az én listámon már senki nem szerepel. Ó, mégis, José Manuel. Muito obrigado. Um pedido de palavra que já tinha feito Köszönöm szépen, hogy szót adtak nekem is. A tanács egyhangúnak tűnik, és, és az egyhangúsághoz el kell fogadni a számokat, de ezek nem tanácsi számok, illetve akkor is tanácsi számok. Tehát ez a bontásnak viszont valahogyan illeszkednie kell a parlamenti számadatokhoz is. Azt tudjuk, hogy a, a bizottságnak ugye kezdeményezési jogköre van, és a kezdeményezés a bizottságnál van, nem a tanácsnál. Ez fontos, és még fontosabb lenne az, hogy ugyanolyan típusú munka kerüljön elvégzésre, mint a a mi, a mi számadatainkkal, mint amit elvégeztek a tanácsi számokkal. Így tudnánk igazán összehasonlítani a dolgokat. A tanácsban egyhangúságra van szükség, de nekünk is van akaratunk, és nagyon reméljük, hogy valamilyen tisztességes számadatok is kikerekednek majd. De nagyon fontos, hogy ezt az információt deza, bon, nem összesített formában is megkapjuk. Az Erasmus for All programban például különböző programok vannak, 42% kapcsolódik ehhez, de jó lenne tudni, hogy a 42%-on belül melyek azok a programok, amelyek leginkább növekednek, és melyek az, amelyek nem. Tehát egy sokkal részletesebb bontásra lenne szükségünk és különböző fejezetekben, különböző programoknál teljesen le kellene bontani részletekre ezeket az összesített számadatokat. Én remélem, hogy 2014 az egy igazodási év lesz, ahol a kohéziós politikai pénzek vagy feladatok, amelyek nem kerültek végrehajtásra, felhasználhatók lesznek annak kifizetésére, amit a korábbi években nem hajtottunk végre azért, hogy a kohéziós alap így módon ö, egyéb kötelezettségvállalások kifizetését felhasználható legyen. És ö, amikor ezt végignézzük, és azt is ö, látni kell, hogy ezt át kell dolgozni amikor például a leghátrányosabb helyzetűek programját nézik, akkor itt nem csak élelmiszer van szó. A Költségvetési Bizottságban egy ilyen politikát fogadtunk el, de ugye azt mondja a biztos úr, hogy itt 100%-os részvételi arány kell. Most én a 2014-el vagyok elfoglalva, mert azt szeretném biztosan látni, hogy az a költségvetés legalább zökkenőmentesen fog működni. Bizottságnál van a kezdeményezés lehetősége, tehát önök azok, akik tudnának valamit tenni. Én azt javaslom, hogy tegyenek egy javaslatot a Parlament Paper dokumentuma 2014-re vonatkozóan, és el kellene kezdeni összeigazítani a különböző álláspontokat. Nagyon szépen köszönöm. Ezt kiváló ötletnek tartom, és hát nem is tudom magam, miért nem jöttem erre rá, miért nem merült fel bennem ez az ötlet. Kérhetnénk a bizottságot, hogy írja össze, hogy milyen kihatása lenne az egésznek? Milyen kihatása lenne annak, hogyha a parlament 2011. június 8-ai számait vesszük alapul? És emlékeztetnék még egyszer arra, hogy mi azt mondtuk, hogy az egész költségvetés legyen a jelenlegi költségvetés plusz 15 százalék, és ezen belül a struktúra következő lenne, a mezőgazdaságot befagyasztanánk, a strukturális és regionális politikát úgy folytatnánk, ahogy eddig, és a növekedést pedig mindenek előtt a kutatásban, oktatásban, innovációban és versenyképességben szeretnénk megvalósulva látni. Ez egy kiváló feladat lenne a bizottság számára, gondolom technikai értelemben ezt meg is tudják oldani, hogy ilyen számokkal jöjjenek el ide hozzánk. Ez nagyszerű volna. Köszönöm a jó ötletet, Manuel. Ez kiváló. Mielőtt azonban most újra megadnám a biztosnak a szót, szeretnék üdvözölni körünkben egy egykori kolléganőnket, aki újra visszatett a tett színhelyére, üdvözöljük Bárbara Dürkoppot. Janusz. Akkor most várjuk a részletes választ, és azt, hogy akkor elmond, hogy megkapjuk a bontást a parlament számainak tükrében. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Barbarát. Nos, úgy éreztem, hogy a költségvetési képviselők mind azt mondták, hogy túl technikai a megközelítésünk, de hadd mondjam el, hogyha túl sok fantáziát engedünk betörni a költségvetés területére, akkor az nem jó. Ezt hagyjuk meg a politikusoknak. Fontos, hogy a költségvetéssel foglalkozók a lehető legrealistábban gondolkodjanak. Ugyanis ez tényleg nem a fantáziáról szól, a képzelőerőről. Hogyha megnézzük a bontást, akkor ez azt mutatja, hogy a kormányok megközelítése tükrében mi az, amit meg tudunk valósítani. Számomra ez a kiinduló pont a tárgyalásokhoz, ugyanis vannak azért olyan számok, amelyek esetében én látok mozgásteret a nem allokált területeken mindenek előtt, nem annyira az allokált területeken, mert ott egyhangú döntésre van szükség. De hát ez a bontás azt mutatja, hogy a 27 plusz Horvátország milyen korlátokat látnak a költségvetésben az elkövetkezendő hét évben. És ha ez így van, akkor itt a fantázia nem segít rajtunk. Az én szerepem nem a költségvetési fikció meghatározása, hanem annak meghatározása, hogy mi az, ami reálisan végrehajtható, megvalósítható. Éppen ezért a mindenek előtt a csökkentésekre alapozzuk ezt a bontást. Ez valóban így van. és ez a kormányok közötti február 8-ai megállapodás tükrözi, miszerint mínusz 8%-os lesz az összeg a bizottság eredeti javaslatához képest. Jutta Haug arra kérdezett rá, hogy ez hogyan néz ki különböző fejezetekben. A különböző fejezeteket nagyon másként kezeljük, és egészen másként is kell kezelnünk, hiszen mínusz 8 százalékkal kell dolgoznunk az eredeti bizottsági javaslathoz képest. Az 1A esetében nagy a csökkentés, 20, több mint 26 százalék, és igazuk van, ez nem tükrözi a versenyképességi prioritásokat. A kohéziót kisebb mértékben csökkentettük, mint a fejezet első részét, ez a versenyképesség. A második fejezetben mínusz 4%-ot láthatunk. A közvetlen kifizetések alplafonját természetesen egy kicsit jobban igyekeztünk megőrizni, és hát nyilván ez nem meglepő. Ugyanis a kormányok közötti tárgyalások eredményének ez volt a logikája. A hármasban és a négyesben mínusz 16%-os a csökkentés, néhány privilegizáltabb és kevésbé privilegizált területtel. De én értem, hogy önök még részletesebb információt kérnek a különböző programokra bontva, de kiinduló pontként, vagy alapként azt gondolom, ez megfelelő. Ennek alapján a mozgásterüket, tárgyalási pozíciójukat meg tudják határozni a tanácssal szemben. Szükség van arra, hogy reális alapokon nyugodjanak a tárgyalások. Jan Muller, Anjansen, Fernández úr megjegyzései re reagálva mondanám ezt. Ők kérdeztek rá, hogy mi legyen 2014-jel, miért nem veszük komolyan a kezdeményezési jogunkat. Én azt látom, hogy az intézmények között nőtt a feszültség, főként a múlt héten. Hadd tegyek egy megjegyzést. Múlt héten a narratívák ütköztek egymással gyakorlatilag. 7 milliárd euró 2013-ra nem volt elegendő, és sok tagállam számára egyfajta gesztus volt, vagy a parlament tel szemben tanúsított tiszteletgesztusa. Természetesen 11,2-re lenne szükség, és ez a döntés nem felelt meg a parlament elfárásainak, de sok pénzügyminiszter számára már a 7 milliárd is Eh, egy nagyon nagy engedmény volt, és hát 16 eh, tagállam ellen még mindig eljárás zajlik. Tehát a parlament iránt tanúsított tiszteletből ennek jeléül született meg ez a döntés, de a parlament számára az nem volt elegendő, hiszen a parlament a maga részéről, teljesen jogosan egyébként, eh, a teljes összeget követeli. De már ez is egy nagyon nagy erőfeszítés volt a tanács részéről. Emellett a parlament is tette gesztust, amelyet a másik fél nem értékelt azonban olyan nagyra. Annak érdekében, hogy elkerüljük a feszültségek további növekedését, amit ugye a múlt héten tapasztaltunk, most le kell állítanunk a 2014-es folyamatot egyelőre, ugyanis a szerződés előírja, de Európa számára ez nem, jó, nem lenne jó. A 2013-as költségvetést átvihetnénk a 2014-es költségvetésre a szerződések értelmében, azonban ez egy nagyon rossz forgatókönyv lenne Európa számára jelen pillanatban, mert azt tükrözné, hogy nincs egyetértés Európában. Én azt mondanám, hogy Jobb lenne az eredeti bizottsági javaslatot követni, ez a legjobb Európa számára, ugyanis a jelenlegi korlátok között ez a módja annak, hogy hogyan tudunk több Európát finanszírozni, többé-kevésbé ugyanazzal az összeggel, azzal, hogy azért a tanács többsége is támogatná, vagy legalábbis 20 tagállam a 27 közül. De úgy gondolom, most egy csökkentés irányába kell elmozdulnunk, hogy reálisak maradjunk, és hogy egy kicsit csökkentsük a potenciális feszültséget. Nem a parlamentet akartuk provokálni, de egy kicsit le kellett lassítani ezt a folyamatot, és azt hiszem, önökkel együttműködve, önökkel párbeszédet folytatva, a 2014-es becsléseket elő tudjuk majd készíteni, a szerződéseknek megfelelően, amelyek szerint július 1 a határidő. Nagyon különleges körülmények uralkodnak, és én nem szeretnék további feszültséget kelleni, kelteni az intézmények között. De ez egy nagyon fontos kérdés valóban, nagyon fontos a jövő évi kedvezményezettek számára is a pénzügyi tervezés 2014-re. Ők várják az adatokat, hogy levonhatják belőlük a következtetést, hogy mire számíthatnak Európa részéről. Több száz ezren várják a becsléseket, és mi nagyon komolyan is vesszük ezt éppen ezért. Ann Jensen egy konkrét EUNERVA programra kérdezett rá, Tegnap folytattam erről megbeszéléseket. Mi vagyunk az egyik legfőbb donor, illetve segélyező. Az arab országok esetében hivatalosan abban állapodtunk meg, hogy 80 millió eurót szánunk évente erre a programra, és minden évben vannak növelések, és tehát átlagosan azt mondhatjuk, hogy az Európai Unió költségvetéséből évente kb. 100 millió érkezik, és ez csak az EU-s költségvetés, ezen túlmenően az egyes tagállamok is még hozzájárulnak ehhez a maguk részéről. A kérdés, hogy 2013-hoz képest hogyan tudunk itt növelést elérni, és ha megnézzük a 2013-as költségvetés módosítási tervezetet, vagy dabot, akkor 17 milliót látunk Palesztina esetében a 2013-as dabban. Nem vagyok biztos abban, hogy ennek következtében másút nem lesz szükség csökkentésekre, de ezáltal a DAB révén növelni tudjuk a végső összeget, és remélhetőleg az EON Nevra esetében az elkövet, az UNRA esetében az elkövetkezendő három évben sikerül megfelelően teljesítenünk, ugyanis ez egy nagyon fontos program. Juta is világosan elmondta, Anjensen, Carvalho asszony és Salvador is, Görán Ferm is elmondták, hogy az 1A fejezettel gond van. Igen, igazuk van. Ahhoz képest, ami most van, az összes, az összeg növekszik, de 2014-2015-ben kisebb lesz az összeg. Igen, igazuk van. Hogyan javíthatnánk a Horizont 2020-on? Ez egy nyitott kérdés és a tárgyalások utolsó szakaszára marad ennek tisztázása. De emlékezzünk arra, hogy a kiinduló pont volt a legnagyobb csökkentés, egy nagyon komoly csökkentésről van szó, és éppen ezért a technikai bontásban nagyon korlátozott volt a mozgásterünk. Én sem vagyok ezzel elégedett, ennek most szeretnék itt hangot adni. A versenyképesség területén szerintem sincs minden rendben, bár az asszony is világosan elmondta ezt. Aztán a nem allokált összegek kapcsán, és Gören Fermitt a kohézióról és a mezőgazdaságról beszélt, ami a kohéziót illeti. Az ön által tapasztalt tünet, miszerint kevesebb a kohéziós pénz és nagyobbak a tranzíciós összegek, ez azzal függ össze, hogy sok több európai ország a konvergencia kategóriából a tranzíciós kategóriába kerül át, ez statisztikák kérdése is, tehát egyfajta elmozdulás tapasztalható a konvergencia felől a tranzíciós kategória felé, de összességében úgy gondolom a szegényebb területek egyfajta védelemben részesülnek, ami a kettes fejezetet illeti a mezőgazdaságot. Olyan régóta foglalkozik már ön is a költségvetés, hogy nagyon jól tudja, hogy mi a tárgyalások logikája. Igen, a vidékfejlesztés, a kormányok között feszültséget okoz, jövőorientáltabb nyilvánvalóan ez a terület, de a kormányok többsége úgy gondolja, hogy hát a maradékot osztja ki erre. Szinte az összes tagállam, Svédország kivételével, védi a mezőgazdasági pénzeket, és főként ezen belül a közvetlen kifizetéseket. Szinte nincs is kivétel, Svédország talán az egyetlen, aki csökkentést akar látni a mezőgazdasági pénzekben. Tehát a vidékfejlesztés, a tárgyalások végső eredményét tekintve egy járulékos terület mondhatnánk így. Aztán a négyes fejezet ez egy privilegizált rész, főként a humanitárius segítségnyújtás területe, ezt, de ezt már elmondtam. Krisztalina Georgieva kolléganőm is azt mondja, és önöknek is igazuk van, amikor azt mondják, hogy kevés ez a pénz, tekintettel arra, hogy hány konfliktus zajlik világszerte és közvetlen szomszédságunkban is. Ezért itt ö, több pénzt kell költenünk, a 10 millió euró igenis hatást vált ki Szíriában, ez egy lényegi változást jelenthet több száz szíriai számára. És hát vissza kell most térnünk ahhoz, hogy reálisan mi az elvárható költségvetésben. Természetesen az ifjúsági munkanélküliségi kezdeményezés nem lehet csak politikai nyilatkozat. 6 milliárd eurót költünk erre. Kálfin úr világosan elmondta, hogy három ebből a kohézió területéről származik. De nem szabad Európában túlzott elvárásokat teremtenünk. A főbb eszközünk arra, hogy a munkanélküliséget orvosoljuk, a nemzeti szinten találhatók meg. A szociális alap és a strukturális alapok és azok áttételi hatása a fő eszközünk. Az Európai Unió hitelessége múlik azon, hogy valóban tegyünk valamint ezen a téren. Nem elég uh, itt nyilatkozatokat tenni. Inge Gressle, Beres asszony és Jutta, valamint Kálfin úr részéről is ezt hallhattuk. Igaz, ez a 2014-es profil vonatkozóan is, hogyha frontloadingról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy a kötelezettségvállalások profilja változik eh, a 2014-es általános költségvetés vonatkozásában. Nagyon nehéz gyakorlat, ez már most technikailag eh, előkészületek zajlanak a megoldásra vonatkozóan. Eh, az ifjúsági garancia kezdeményezés, a munkahelyteremtés, területén tenni kell valamit. Ez egyelőre nem működik. Bejelentettük, hogy lesz egy ifjúsági garancia, de három országban működik ez csak, Svédországban, Finnországban és Dániában. Miért? Mert ott van rá pénz. Pénz nélkül ez nyilván nem működik. Tehát, hogyha ezen a téren valóban tenni szeretnénk valamit, akkor erre is pénzt kellene szánni. Talán a 6 milliárd realistább megoldás, mint csak a politikai nyilatkozatok terén megmaradni. Én semmiképpen nem támogatom az olyan politikai nyilatkozatokat, amelyeket nem támasztanak alá költségvetési számok. És igaz ez a Connecting Europe-ra vonatkozóan, tehát az Európai Hálózat összekapcsolási eszközre vonatkozóan. Kálfin úrra reagálnék, nem mondhatjuk azt, hogy ez semmi. Ez az összeg volt az, ami eddig védhető volt. Több mint 5 milliárdot fordítunk energiára. Több mint 13-at közlekedésre. De természetesen a projektkötvények csak egy kis töredékét képezik az egésznek. Az áttételi hatásokat kell mindenek előtt figyelembe vennünk, vagy a politikai nyilatkozatokat vesszük alapul, vagy a realitásokat. Nyilván az energetikai és közlekedési projekteket kell itt támogatni, ez teljesen világos. De nem szabad azért alábecsülnünk sem azt az erőfeszítést, amelyen megpróbáljuk az európai projekteket határokon átnyúló elemét erősíteni. És végül egy záró megjegyzés. Én sem örülök a február 8-ai drámai éjszaka eredményeinek, de hogy katasztrófáról van-e szó, az egy más kérdés. Úgy gondolom, az lenne a katasztrófa, hogyha a túl nagy célokat tűznénk ki magunk elé, túl sokat várnánk el. És ha nincs meg az MFF, nem lesz 7 vagy 8 milliárd az idei évre, és hát ahogy mondani szoktuk, nem állapodtunk meg, amíg nem állapodtunk meg mindenről. Tehát mindenek előtt a rugalmasság és az előrejelezhetőség a lényeges kérdés itt, hiszen ezek nélkül a jövőbeni költségvetéseket nem tudjuk kialakítani. Ezért van szükség az MFF-re, a többéves pénzügyi keretre. Továbbá ki nem fizetett és fel nem használt pénzeket is fel kell használni, végül. Ezért tehát én a jövőbeni költségvetési biztos nevében beszélek most, neki, legyen férfi avagy nő, azt kívánom, hogy egy előrejelezhetőség és rugalmasság jellemezte helyzetben tudjon dolgozni, és a 2013-as megoldás csak úgy vállalható, hogy az Európai Parlament is erős vállalást tesz, és kiáll a jövőbeni költségvetések mellett, hogyha nincs meg a parlament támogatás, akkor bajban lesz a jövőbeni biztos is. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszönjük a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, de még nem hagyhatom elmenni úgy, hogy nem mondok neki ellent, mert János, amikor te arról beszélsz, hogy a parlamenttel szembeni gesztus volt, a parlament iránti tiszteletet mutatta azt, hogy akár 7,4 milliárd eurót rendelkezésre bocsát a tanács, én ezt nem tudom megérteni. Hát a, nem a parlamentnek kell ez a 7,4 milliárd euró, ezt nem nekünk adják, nem mi állapítottuk meg, hogy 2012. december 31-ig 16 milliárd kifizetetlen számla halmozódott fel. Hát hogy mondjam, ez nem egy kedvesség a tanács részéről a parlament felé. És akkor mindjárt következik a következő pont is, minek kell a több éves pénzügyi keret, hogyha a tanács nem hajlandó betartani ezt a több éves pénzügyi keretet. Ahogyan azt láthattuk a mostani esetében, van egy több éves pénzügyi keretünk. Ezt, erről megállapodtunk. Az intézményközi megállapodásoknak megfelelően vannak erre vonatkozó szabályok, megállapodtunk bizonyos dolgokban, és a tanács nem tartja be a jogszabályokat, nem tartja be a megállapodást, és most mit jelent az, hogy ez a milliárd, amit tanács hajlandó lenne kifizetni most a parlament iránti tisztelet jele. És ha már arról beszélünk, hogy realistán kell látnunk a dolgokat, akkor meg kell állapítanunk azt is, hogy a több éves programokat semmiképpen sem kell egyhangúsággal elfogadni. E- az e- rendes jogalkotási eljárás keretén belül az egyes szakbizottságokkal és az egyes szakminiszteri tanácsokon belül állapítják meg együtt az összegekkel. Erre is gondolni kell. Tudom, hogy te nem tehetsz róla, tudom, hogy az egész bizottság nem tehet róla, de a tanácssal nem száll szembe a bizottság, és ez az, amivel én vádolom a bizottságot. E, itt hibázott a bizottság ideje lett volna a tanács figyelmét felhívni a Lisszaboni szerződése, már két évvel ezelőtt meg kellett volna ezt tenni, fel kellett volna szólítani őket, hogy tartsák be a jogszabályokat, és meg kellett volna nekik mondani, hogy nem tehetnek azt, amit akarnak. És köszönöm szépen, hogy eljöttél. Elnézést, Jörán még hozzá akart szólni. Elnézést, csak két nagyon rövid kommentárt szeretnék hozzáfűzni, mert szerintem fontosak. Először is nagyon örülök ennek a szünetnek, mert eh, mindenképpen kell, hogy a ezt a prezentációt látjuk, de ez a ö, prezentáció, ez politikai is, mert ön leírta a, például a Horizon 220-asnak az összegét, mint 28 plusz, 28 plusz százalék, de azt is lehet rá, valahogy rámutatni, hogy igenis, ez egy nagyon kevés növekedés, ez egy politikai kérdés. Megtehette volna, és nagyon sokat segített volna. A másik észrevétel, hogy a bizottságnak nem csak technikai szerepe van, és ez nagyon fontos. A bizottságnak igenis kellene védelmezni a mi javaslatunkat. Önök készítettek egy javaslatot jogosan, akkor ezt meg kell, hogy védjék, mert egyébként rendkívül nehéz helyzetet idéznek elő az egész Európai Unió számára és az elkövetkezendő hét évre. Láttam, Szidónia, hogy jelentkeztél, de János azt mondja, hogy mennie kell. Nagyon rövid lesz, és írásban is lehet rá választ adni. Engem néhány nagyon picike európai program érdekel. Vannak olyanok, amelyek nagyon pici összegek kapcsolódnak, viszont mégis nagyon fontosak. És nekem nagyon érdekes kérdés az, hogy a bizottság hogyan fog majd eljárni a rendkívül picike programokkal, a költségvetési csökkentéssel. Majd erről beszélhetünk később is, de nem szabad ezt elfelednünk. Ami igazán nagyon picike, arra úgynevezett kritikus tömeg kell ahhoz, hogy megvalósítható legyen valami. Tehát prop- arányos ö, csökkentés van a kis programoknál is, de ez fikció lenne, mert annak nincs igazi hatása. Tehát itt ez a filozófia. Tudom, hogy több kellene, tehát hogy sokkal részletesebb bontásra van szükségük. Az én feladatom biztosként a majdani biztosok nevében is, hogy a 2014-re a parlamentnek az álláspontját is képviseljem, és rugalmasságra van szükség. Ez a válasz jut a HAUK észrevételére. Igen, vannak bizonyos plafonok, amiket nem kell figyelembe venni, mert vannak nemzeti éves programozások. De az igazi, teljes rugalmasság keretében meg kell védenünk a jövőre tervezett számokat és teljes rugalmasságra van szükség, különösen a kifizetés területén, de a, egyébként a jövőbeni költségvetések kezelhetetlenek lesznek. Az önök esetében pedig azt kell megnézni, hogy mi az, ami kivitelezhető. Hát, nagyon köszönjük. Azt gondolom, nálunk nyitott kapukat döngetnek, ha a megkövetelt rugalmasságról beszél de hát azért vannak zárt kapuk is, úgyhogy hajrá! Köszönjük, hogy itt volt, most pedig szavazunk. Wir haben ein, eine einzige Abstimmung. Egyetlen egy szavazásra váró jelentésünk van, mégpedig Ingeborgé Mindenki bedugta a gépbe a szavazókártyáját? Nincs itt a kártyája. Hát rendben. Nem baj, hát meg is számolhatjuk a szavazatokat manuálisan. Nem biztos, hogy szükség lesz a kártyákra. Akkor el is kezdjük. Oké. Okay. Alles gut? Ja. Okay, wir, wir fangen an mit den Abstimmungen. Akkor kezdjük a szavazást. AFKO 2 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 15-ös módosító mellette ki van, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ezek fogyottak. 16-os módosító következő ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Afkó hat mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Afkó hét mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 18-as módosító mellette, igen, szóbeli módosítóval. Együtt. Igen, ez írásban. Úgy is látjuk. Tehát mellette ki van, ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Afkó 8 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Hatos módosító mellette. Ellene. ki tartózkodik, elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Afko 9 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Afkó 10 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 8-as módosító együtt a huszassal, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 23-as módosító mellette ki van, ellene, Mindenki. Ki tartózkodik? Senki? Akkor elutasítottuk. Afko 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Afko 13 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Afko 14 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 24-es módosító, szóbeli módosítással együtt, mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Afkó 15 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Tizenegyes módosító mellette ki van, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyolcas prambulum bekezdés afko egy mellette, ellene, Elfogadtuk. Igen, igen, igaz. Elfogadtuk. Tehát most elektronikusan kell szavaznunk. Még egyszer jelezek kérem, akinek nincs itt a kártyája, Jean-Lucön kívül. Mindenki másnak itt van? Rendben van, akkor kérem, szavazzunk. Oké. Okay. Thank you. Okay. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Ja, ja. Ah, 28 dafür, 29 äh, dafür. 29 mellette, egy ellenszavazat mellett és három tartózkodás mellett. Tehát 29-1-3 az arány, Most pedig a mandátumról kell szavaznunk, szintén elektronikusan. Tehát mandátum és tárgyalási csoport, vagy csapat. Tárgyban szavazunk, és itt minősített többségre van szükség. Kérem, szavazzanak most. Jean-Luc, neki is megérkezett a kártyája a legutolsó szavazásra. Mindenki szavazott? Köszönöm. 39, 32 igen szavazat, egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett megadtuk a mandátumot. És a tárgyaló csapatról is döntöttünk. Köszönöm szépen, ezek voltak a szavazások. Mindjárt, mindjárt, még a transferről is szavazunk kell. Derek nincs itt. Iványló helyettesíti dereket, parancsolj! Köszönöm szépen, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon kis esélyei vannak a bizottságnak, 110 ezer euróról van szó, és ez a nyugdíjakkal kapcsolatos azt javasolták, és azt szeretném kérni, hogy ezt a transfert, ezt eh, támogassuk. Rendben. Aki a jelentéstevő javaslát, javaslatát szeretné támogatni, kérem emelje a kezét, tehát ki van mellette más szóval, ki van ellene. Tartózkodók? Akkor ezt így elfogadtuk, rendben van. A szavazás is megvolt, Mielőtt rátérnénk a következő napi rendi pontunkra, szeretném megkérni Iványló Kálfint és Giovanni Leviet, hogy mondják el, mi a helyzet a költségvetés módosítás területén. Nem tudom, hogy közületek ki szeretné elmondani, Giovanni? Comincerei subito dall'illustrare, anche se... Nos, azzal kezdeném, hogy mi a kettes dabis napirendre van, mi is a hármassal kezdeném, és áttekinteném teljes mértékben a kettes költségvetési módosítást. Ezáltal is jelezném, hogy hogyan sikerült előreléptünk az egyeztetések során. Kiki nyilvánvalóan emlékezik az egyes dabra, ezzel kapcsolatosan szavazásra kezdettünk sort, egy politikai irány adószavazást folytattunk, ezáltal kívántunk jelezni a tanács számára, hogy az Európai Parlament milyen politikai álláspontra helyezkedik a e témában, és jeleztük azt is, hogy ezáltal elszántank vagyunk a bővítés tekintetében, összhangban az Európai Bizottsági Javaslattal a kifizetések területén. Nos, vitára került sor a tegnapi napon is, a koreperülésén, még megállapodásra nem jutottak, úgyhogy még a formális szabályoknak megfelelő szavazásra nem keríthetünk sort, de nyilvánvalóvá vált az, hogy egyes országok úgy állnak hozzá a dologhoz, hogy úgy vélik, hogy jó lenne módosítani a szöveget, a kifizetési előjelzatokat, tehát itt most az egyes dabról, az egyes költségvetési módosítási javaslatról beszélünk. Na most nyitott még egyéb kérdés is. Jövő héten újra ülésezik a koreper, és úgy hogy a korepernek a következő ülése lehetővé teszi -e azt, hogy az ellenállást, az eddigi ellenállást sikerül-e legyőzni, és egyes egyenlőre ellenálló országok készek-e alávetni magukat a better spending-nek, a jobb felhasználásnak, jobb kiadás eszközlésének, és akkor kiderülhet, hogy hol tartunk. Ami pedig a kettes dabot illeti, kiki nyilvánvalóan emlékezik arra, hogy most még nem tartunk ott, hogy a parlamenti igényeket kellően figyelembe vegyék. A legutolsó budget ülésen jeleztük, hogy egy irányadó szavazásra van szükség, tehát jeleznünk kellene azt, hogy készek vagyunk arra, hogy két részre bontsuk a 11,2 milliárdnyi eurót, ezt jeleznénk a tanács felé, de ki, mindenvalóan minden kollega tudja azt a sajtóhírektek a révén, a hírügynökségi közleményeknek a, a révén, illetve a különböző egyeztetések és vitáknak a kimenetel révén, az MFF-el kapcsolatosan, hogy hol tartunk. Nevezetesen ott, hogy az ECOFIN jelezte, hogy kész elfogadni a kötelezettség vállalást, tehát mármint a teljesítse, azt, hogy teljesítse a 7,3 milliárdos első kifizetési részletet de ugyanakkor a második részlete vonatkozóan a tanács semmiféle kötelezettséget nem vállal. És az első részletnek a kifizetése ugyanakkor kapcsolódik illetve függvénye az MFF ö, megállapodásnak. Tehát az Európai Parlamentnek a hozzáállása összhangban van az Európai Bizottsági Biztosnak az hallásával. Nevezetesen szeretnénk, hogy a 11,2 milliárd továbbra is rendelkezésre állna, még akkor is, hogy a két részletben kerül le kifizetése. De úgy tűnik, hogy előrelépés nem igazán sikerült elérni ez idáig. A tanács pedig a 3,9-el kapcsolatosan, ugye 3,9 milliárdra kapcsolatosan nem hajlandó állás foglalni, és a későbbiekre tolja ki ezt a kifizetési összeget. Úgyhogy igazándiból új fejlemény nincsen e tekintetben. Nincsen nyitás, nincs lehetőség egyelőre arra, hogy a dabot e tekintetben ezt a dabot jóvá hagyjuk. Ha az MFF tekintetében létrejön a megállapodás, akkor ez kihathat a DAB 2-re. Áttérek a DAB 3-asra. Mindenki biztosan emlékszik arra, hogy a DAB 3-as, a 3-as DAB, hogy a 3-as hármas nak olyan elemei vannak, amelyek ugye abból állnak össze, hogy milyen maradvány összegek álltak elő az előző, a 2012-es költségvetés évnek a végrehajtása során, vagy abból adódóan. Szóval aztán június közepén vizsgálja meg ezt a kérdéskört a koreper a tervek szerint legalábbis. A számunkra ugyanakkor világos az, hogy a kettes dabot kell logikusan figyelembe vegyük mindenek előtt. A kettő tulajdonképpen összekapcsolódik. Tehát miről is van szó? Arról, hogy arról, hogy jóvágyásra kerüljön az Európai Parlament által a kifizetések teljes összege. Tehát, hogy megtörténhessenek a teljes kifizetések. Azaz, a hármas DAB párhuzamosan kell, hogy haladjon a kettes dabbal. A kettő össze van kapcsolva, össze kell, hogy kötődve legyen, összeben kötődve legyen, természetesen állok a rendelkezésre további információkkal. Ivajlo, hat... Nagyon köszönjük. Iváló, még ki szeretné egészíteni, parancsolj. Köszönöm szépen, Júta, csak eh, annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy valami információt adjak az MFF-ről, mert természetesen ez is kapcsolódik a, az idei év költségvetéséhez teljesen egyértelműen hangsúlyoztuk a tanácsnak, hogy a 11,2 milliárdos összeg, ahogy ez szerepel a parlamenti elképzelésekben, ez szükséges ahhoz, hogy véglegesíteni lehessen a tárgyalásokat. Ugyanakkor megkezdtük a tárgyalásokat, három trilógust fordítottunk, a jövő héten lesz a harmadik. Nagyon ö, ö, barátságtalan, feszült légkörben indult, a legutóbbi ülésen javult egy kicsit a légkör, de az a baj, hogy a tanács és a tanács nagyon kis rugalmasságot mutat, ami nem igazán biztató, amikor az MFF tárgyalásokról szólunk emlékeztettük őket, hogy a, a februári tanácsülésnek a döntése nem az a, a határ, amit mi el tudunk fogadni, és sem számok tekintetében, sem pedig az egyéb döntési aspektusokat tekintve. Ezért azt vártuk volna a tanács részéről, hogy visszamegy az elnökség, és újra nyitja egyes kérdéseket megvannak a fő pontok, amikről tárgyalunk, de a tanácsnak voltak kérdései, egyéb kérdései, amiről tárgyalni kellene. Mindenről tárgyalunk, amit a parlament javasolt a, az intézmény közi megállapodásba, illetve az MFF-be. Elkezdtük a szövegnek a megvitatását, ami az első kompromisszumokat kell majd, hogy megalkossuk a bizottságnak az egy különböző ö, dolgairól. Nem vagyok igazán optimista a tekintetben, hogy gyors tárgyalásokat tudunk majd folytatni. De legalábbis elkezdtük és kezdünk nagyon konkrét szövegjavaslaton dolgozni. Nagyon nagy szerencse ez, mert a parlament már hetek óta előterjesztette a javaslatát, a tanács pedig úgy tűnik, hogy eh, még mindig eh, nem eh, áll készen arra, hogy, tanár, hogy ne, megkezdje a tárgyalásokat. Mi már szóltunk a tanácsnak, hogy amint lehetséges szeretnénk elkezdeni és véglegesíteni lehetőleg még az ír elnökség végéig, de az előtt, ahogy telik az idő, ennek egyre kisebb a valószínűsége. Tehát nagyon remélem, hogy a jövő heti trialógus után, illetve Strasbourgban a következő szakbizottsági ülésre már tudunk majd tájékoztatást adni arról, hogy hogyan haladnak a tárgyalások, és melyek azok a témák, amiben valamilyen előrelépést tudunk bejelenteni. A ma reggeli Lewandowski úrnak a tájékoztatója a számokról megint csak egy olyan dolog, ami szerintem nem elfogadható. A biztosnak kellene itten lépni, és itt vannak a számok, ezeknek nyitva kell maradniuk mindaddig, amíg nem véglegesítjük a tárgyalásokat. Nem tartom jónak azt, hogy a tanácsi konklúziók alapján kerülnek a tálalásra a számok. Jó szándék megvan, de szerintem valami lényegesebb előrelépést el kellene érnünk még az ír elnökség alatt. Nagyon köszönöm a kiegészítéseket hallgatva, még eszembe jutott, hogy a nyilvánosságra hozott vélemény és a tanácsi nyilatkozatok is mind abba az irányba mutattak, hogy hát a parlament mindig akar valami újat. Hát aki ezt állítja, szerintem az teljesen félretájékoztat mindenkit, hiszen 2012. júniusában, októberében és 2013. márciusában mindig ugyanazt mondtuk, többé-kevésbé ugyanazokkal a szavakkal. Itt is igaz az, amit mindig mondok más összefüggésben is, aki tud olvasni, az előnyt élvez. De hát nyilvánvaló, hogy a tanács nem hajlandó olvasni, elolvasni azt, ami írva van. Joan is elmondta, hogy a better spending hívei blokkolják a dolgokat. Ez a Friends of Better Spending egy aféle becsapás, hogy az, az egyszerűen hátborzongató. Hogyha ez egy európai Má, európai címként szerepelne, akkor ez tilos lenne, mert félre tájékoztatná a fogyasztókat, és így a fogyasztókat félrevezetné. Ők nem jobban akarnak költeni, nem okosabban akarnak költekezni, nem nem akarnak költekezni. Tehát én ezt egyszerűen már nem tudom megérteni. Egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne egyáltalán megértetni a tanácssal bizonyos dolgokat. Nem azt akarom mondani, hogy muszáj nekik egyetérteni velünk, de legalább jó lenne, ha intellektuális szinten felfognák, hogy mit mondunk. Már ez is egy előrelépés volna. Tehát ennyit akartam volna még a kiegészítéssel kapcsolatosan mondani. Ha nincs más hozzászóló, akkor a tízes következik. a tízes napi rendi pont. Az európai globalizációs alkalmazkodási alapigénybevétele. Alda? Obrigada. Este, este relatório uh, não é mais um caso. Ez a uh, jelentés eh, nem egy uh, egyszerű átláthatósági kérdés a konkrét uh, alapokkal, hanem az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról van szó, ennek vannak technikai kérdései. Mint valamennyien tudják, ez 35%-a áll rendelkezésre, ami felhasználható technikai segítségnyújtásra 2013-ban. Ezzel lehet adminisztráció, tájékoztatás, technikai támogatást nyújtani ilyen jellegű tevékenységekhez. És a jelentésemben én megpróbáltam rámutatni azokra a legfontosabb pontokra, amelyek felvetődtek, és amiket jelentést már ugyanilyen témában más kollégák korábban készítettek. Ide tartozik a e, Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága is. Ők is dolgoznak a globalizáció e, kérdésén. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Ugyanakkor a sajnálatos, hogy a bizottság még nem készítette el az elemzését a e, felhasználás hatékonyságáról, illetve a válság miatti mentesítési kritériumokról, és ezt is el kellene, meg kellene tenni, mert csak ekkor tudnánk igazi, megfelelő valódi adatokkal dolgozni. A tanács pedig be akarja fagyasztani a válság miatti különböző engedélyezési lehetőségeket és ahol Trojka fellépett, egyszerűen nem tudják megérteni, hogy a tagállamok miért nem alkalmazzák a szolidaritást. És amikor ki kell valamit fizetni, akkor szolidaritásra is szükség van. A jelenlegi helyzetet, ahogy megpróbáljuk megoldani, ahhoz szolidaritásra van szükség. És a szolidaritási alapról is van szó ezek azok a sürgősségi eszközök, amikkel rendelkezünk, és amivel az tényleges válságot valamilyen módon kezelni tudjuk. Vannak államok, amelyek nehéz helyzetbe kerültek, nehézségeik vannak, de mégiscsak van ez az alapunk, és próbáljuk az alapigényeit kielégíteni egy egyszerűsítésre van szükség, az eljárásokat pedig fel kellene gyorsítani. A kritériumok, hogy e, e, le lehessen hívni ezt az alapot, ez nagyon bonyolultak e, és nagyon hosszadalmasok, tehát nem tud ennek következtében megfelelően működni. Amikor a véleményt készítettem, már múlt októberben, szeptemberben is ezt én elmondtam de nagyon sok olyanok és vannak önfoglalkoztatók, akik egyszerűen kiesnek a hálón, pedig nekik is szükségük lenne a módosításokra. Kérem, hogy terjesztenek elő módosító indítványokat, és a határidőig az árnyékjelentéstevőkkel is ezeket megbeszéljük. A bizottság pedig javaslatokat tenni annak érdekében, hogy június 19-ére javítsunk ezen, és talán június 27-én akkor ez megvéle, véglegesítésre is kerülhet, és valószínűleg plenárisra júliusban kerül le. Ja, vielen Dank. Gibt es... Köszönjük szépen. Jan, parancsolj. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, jak chodzi o kwotę. Tisztelt elnök asszony, e, e, tisztelettel, ahogy a, mit a, mm, kért a biztos úr, az 730 ezer, ugyanaz az összeg, mint ami tavaly volt. Most ha figyelembe vesszük, hogy ebben az évben lesznek a legnagyobb értékelések, akkor a 730 ezer jogosnak tűnik, de hogyha az egész jelentést vizsgáljuk, amit én elolvastam, akkor azt kell, hogy mondjam, a jelentéstevőhöz hasonlóan, hogy szerintem a bizottsági tevékenységek az elektronikus nyomtatványokkal és a szabványosítással segített abban, hogy karcsúsítsuk a rendszert, és mégis meglegyen az az információ, ami szükséges. Tehát a tervezett szakértői csoportülések, a gyakorlati szakembereknek ugyancsak hozzá segítenek az alap jobb működéséhez, hatékonyabb működéséhez. Ezért úgy gondolom, hogy jelentéstevőnk következtetései tekintet csak a 8-9-11-es pontokkal van némi kétség, mert ez a 2013-as technikai segítségre vonatkozik. Ahol ezeket a pontokat említik, ott ugye a jövőről van szó valójában. Tehát például a hozzáférésnek a kiterjesztése, rendszerre vonatkozóan. A Szociális Bizottságnak a jelentőseit, hogyha megnézzük például a 2014-20-as időszakra, Harkin asszony készítette, a mi jelentéstevőnk egyébként a szerzője volt a, annak a véleménynek. Szeretném elmondani, hogy remélem, hogy az Európai Bizottságnak a, az összegzése hasznos lesz olyan értelemben, hogy jobban kerül majd felhasználásra a rendszer, és ebből hozadott érték születik majd, hogy jobban koordinálják a nemzeti erőfeszítéseket is, és ezáltal egy jobb helyzet jön létre, és akik pedig feleslegessé válnak, azok meg elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon. Nagyon köszönjük. Azt hiszem, ehhez nem is kell már hozzáfűzni semmit. Az ütemterv is világos, de ezt meg is találja mindenki. Szükség esetén a newsletterben, tehát a hírlevelünkben. Jó, akkor ezt így le is zárhatjuk. 11-es napi rendi pont. James, te vagy soron. Köszönöm szépen, Juta, nagyon örülök, hogy látom. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt a témát. Sajnálatos, hogy csak ma reggel jelent meg a dokumentum. Ez egy saját kezdeményezésű jelentésnek az eleje de azt tapasztaljuk, hogy van több pont is, de szerintem jobb, hogyha bemutatom azt, hogy hová jutottunk a projekttel, mi történik vele, milyen javaslatokban gondolkodunk, és akkor le tudjuk a mandátum végéig ezt a projektet zárni. Itt két költségvetési sorral kapcsolatban van, ezeket előterjesztettük. Az egyik, hogy legyen egy kísérleti projekt, a másik pedig egy előkészítő tevékenység. Mind a kettőnek az a célja, hogy egy intézmény közi rendszer jöjjön létre, ami a hosszú távú tendenciákat vizsgálja, és ezáltal jobb politikákat tudjon kidolgozni, több hozzáférhető információ legyen a rendszerben, és azt hiszem, hogy abból jött az eredeti ötlet, hogy 5-6 olyan tanácskozásunk volt, ami az intézményi közi kereteket érintette, és ehhez fontos lenne tudni azt, hogy hogyan is fog kinézni a jövő, ezért jött ez az ötlet. Ha megnézzük a hosszú távú horizontális elemzéseket, akkor nagyon fontos, hogy 15-20 évre előre gondolkodjunk, mert rendkívül gyors változások vannak demográfiában, klímában, urbanizációban, technológiában, és egyre bonyolultabbá, komplexebbé válik az egész világ. A globális tendenciáknak a nyomon követése pedig egy alapvetően fontos ahhoz, hogy Európa megfelelően tudjon reagálni a különböző változásokra. Ezért fontos, hogy a döntéshozók pedig megfelelő ö, olyan rendszerekbe ruházanak be, amik elemezik, tanulmányozzák a jövő, jövő lehetőségeit. A projektnak a neve arra irányul, hogy az európai politikai elemzéseket tudjuk elvégezni, és a tanács és a külszolgálat is érintett ebben. Fontos lenne megvizsgálni a hosszú távú tendenciákat a különböző politikai témákban, belsőket, külsőket egyaránt, és nehéz a tendenciákat előre jelezni, és nehéz elébük menni nagyon nehéz azt pontosan tudni, hogy mi lesz jövő évben, hogy tudnánk akkor még hosszabb időre van erről egy rész, egy munkacsoport létrejött magas szinten az intézmények, hogy hogyan vigyék ezt. Az első egy kísérleti projekt, ami szakbizottságnak már volt lehetősége ismerni a dokumentumot. Ez a, az állampolgárok az összekapcsolt világban, és ez a weboldalon egyébként megtalálható, az ESPASZ weboldalon, és fő tendenciák az egyéneknek a hozása, ami egyre fontosabbá válik az összekapcsolódott világban, és fontos, hogy a középosztály is feljebb tudjon emelkedni. Ezt kellene látnunk az elkövetkezendő 15-20 eh, évben, és fontos, hogy lássuk azt is, hogy hol eh, szűkek a eh, források, és egy multipoláris világ alakul ki sok tekintetben, és a szabályokon alapuló globális rendszer. Amit eddig tettünk, és amit a költségvetési hatóság jóváhagyta az előkészülői tevékenységet, és három gazdasági, irányítási, szociális megfontolások vannak. Még senki sem került szerzőztetésre, tehát egy tendereztetésre is sor kell, hogy majd kerüljön. Az újság az az, hogy a különböző intézmények vezető szerepeit szereplőit kell összehoznunk a szerződő, potenciális szerződőkkel, és majd magas szinten kell az intézményeknél dönteni. Ez egy dokumentum tervezet, ez ősszel jön, áll majd rendelkezésre, különböző személyeket eh, szeretnénk parlamentben, vagy a bizottságban, vagy más intézményektől, vagy nem kormányzati szervezetektől összehozni, hogy segítsenek egy olyan dokumentumot elkészíteni, ami a következő elnökségnek lehet a dokumentuma, amiből látható lenne, hogy milyen kihívások vannak, milyen lehetőségek vannak, eh, az elkövetkezendő időszakban. Egy pozitív weboldalról van szó, ez hozzáférhető különböző magánembereknek, egyetemeknek, üzleti világnak is. Látható lenne, hogy hogyan gondolkodunk hosszú távon. Az kicsit az indiaiak, kínaiak, brazilok, mások is csinálnak ilyeneket, és ők rendkívül optimisták. Azért gondolkodnak így, mert hogy van nekik nagyon sok az energiájuk, viszont a korcsoport, kormegoszlás nem feltétlenül kedvező. És végezetül, ami pedig a kapacitás építést illeti, hogy hogyan tudunk egy olyan rendszert létrehozni, ami szükséges, jó, segít a politika alakításában, ne menjünk olyan helyre, ahova nem szükséges, és a politikai hatóságoknak kell e tekintetben dönteniük javítani kell a hozzá, az információ hozzáférhetőséget, például minden öt évben eh, az intézményközi eh, ciklust megfelelően van egy olyan javaslat is, hogy az intézeteknél is hosszú és középtávú stratégiai gondolkodást kellene folytatni, és hogyha megvan ez a hosszú távú keret, akkor nagyon hasznos lenne, hogyha az évtized végén már a következő költségvetési keretet előkészítenénk. És ez a nyitott weboldal segíthet mindenkit abban, hogy jobban meglássa, hogy próbáljuk megfogni a világ változásait, amik minket érintenek egyre gyorsabban. Egy ilyen rendszernek a finanszírozásával kapcsolatban az az elképzelés, hogy megnézzünk, valamilyen adminisztratív együttműködést minden egyes érintett hatósággal, és évje költségvetési folyamatban résztvevőket vonnánk be, hogy ne legyen túlzott nagy költség egy ilyen mechanizmusnak. Végezetül a dokumentum, ami önök előtt van, ennek majd a, el, el tudtuk végezni a módosítóknak a javaslatait, és a mellékelt állásfoglalást is megtalálják. Köszönöm. James, uh... Köszönjük, James. Szokásodhoz híven nagyon részletesen mondtad el, hogy mi a helyzet. Ketten szeretnének hozzászólni, Salvador Garriga és Szidónia, és Iváiló is. Rendben. Kezdjük Salvadorral. Parancsolj. Sí, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos ez a dokumentum csak egy negyed órával ezelőtt került a kezünkbe következésképpen nem volt lehetőségem arra, hogy elmélyüljek benne, és ez táplálja most az eszmecserénket. Ezzel együtt érzem, hogy ez egy fontos jelentés, és ennek tökéletes tudatában van James. Támogattuk az előkészítő projektet, illetve a, a pilot projektet és az előkészítő intézkedéseket. Egyetértünk abban, hogy az Európai Bizottság nem lesz képes jövőbeli perspektívákat meghúzni, hogyha nem ismeri a különböző kihívásokat hosszú távon. A legnagyobb figyelemmel fogjuk elolvasni ezt a jelentéstervezetet, és előkészítjük majd a módosítókat. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságon belül valóban arra van szükség, hogy ez a struktúra egy állandó struktúrává váljon, nélkülözhetetlen ez a politikai tervezéshez. Köszönjük, akkor most Szidónia következik, és utána Iváiló. Köszönöm szépen, nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a tájékoztatóját, és egy nagyon egyetértek Szálvádorral, hogy idő kell, hogy legalább elolvassuk és megvizsgáljuk, mert nagyon fontosnak tartom. Nagyon értékesnek is tartom, mert nagyon rövid távon tűzoltásként foglalkozunk, szinte rövid távra gondolkodunk, ezen is javítani kell, és mindenképpen szükség van arra, hogy hosszú távú gondolkodást folytassunk, és amit ön mutat, trendkutatásokat folytassunk. Ezért nagyon örülök az erőfezítéseknek. Amit nagyon érdekesnek tartottam, és az egyik ritka példa a kísérleti projektekben az, hogy, és az előkészítő tevékenységnek van egy élete és valami eredménye, tehát ezért nagyon fontos, hogy ezeket megvizsgáljuk és levonjuk a tanulságokat más projektekre nézve is. Nagyon örülök, és amit nagyon érdekesnek találok a tervezetben, az az, hogy ön felvázolja az adatbázis lehetőségét, ami hozzáférhető lenne a nagy közönségnek is. Ez szerintem rendkívül fontos mert ugye az adófizetők pénzéből fogjuk ezt finanszírozni, és szerintem és remélem, hogy az eredmény jó lenne, hogyha nem csak az Európai Uniós intézményekben ülőknek lennének hasznosak, és ez a technikai lehetőség, hogy a nagy közönség is hozzáférjen, ez rendkívül jónak tűnik, és le is tudja tölteni adott esetben az információt, ez mindenképpen nagyon értékes ötlet. Ahogy elmondtam, nekem új az egész tervezet, nem csak nekem egyébként többi kollégának is. Azon gondolkodtam, hogy a négyes pontban említi az adminisztratív együttműködést az intézmények között jó lenne ezt tudni, hogy itten történik-e már valami, miről lenne konkrétan szó, mert megérzés alapon úgy gondolom, hogy mindig van egy kis veszély, hogyha ezt intézményközivé teszünk egy ilyen projektet, és akkor az intézményeken belül is előfordulhat, hogy nagyon nagy értéket képez azok számára, akik részt vennek benne, de ki másnak fontos és mennyire. Ez önmagában egy kihívás, és ezt, ezzel tisztában kell lennünk az intézményekben. Először is a különböző intézmények milyen mértékben fogják ösztönözni azt, hogy a munkatársak részt vegyenek ebben a rendszerben, és a rendszer az eredményeket hogyan fogja közreadni hogy visszajussanak az intézményekhez. Szerintem ez egy olyan dolog, ami mindenképpen jó lenne elgondolkodni. És végezetül a stratégiai tendenciákat ez mindenképpen egy nagyon fontos dokumentum lenne. Ha minden forrást összekapcsolunk, akkor az eredmények intellektuálisan és gyakorlatilag is nagyon értékesek lehetnek. Nem tudom, hogy gondolkodott-e azon, hogy hogyan megszervezzük meg, vagy hogyan tudnánk legalább egy vitát eh, létrehozni a jelentéssel kapcsolatban, legalább az Európai Parlamentben, mert ez is egy komoly kihívás. Tehát felhívni az intézmény elnököknek a figyelmét, ez szerintem jó, de nem elegendő. Ez csak egy kezdő lépés. Tehát köszönöm az erőfeszítéseket, és én is szeretnék hozzá járulni ehhez, mert rendkívül értékesnek találtam. Ja, vielen Dank. Nagyon köszönjük. Akkor Iváiló következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Jamesnek, amiért erőfeszítést tett arra, hogy a jövőbe tekintő módon dolgozzon, főként a költségvetés kapcsán nagyon fontos ez. Úgy gondolom, minden erőfeszítést támogatnunk kell arra, hogy világos képet teremtsünk magunknak arról, hogy milyen kívásokkal szembesül az EU a jövőben, és hogyan néz ki az EU jövője is. És nagyon hasznosnak tartom a négy érintett intézmény vonatkozó kutatásait összekapcsolni. Úgy tudom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. Hogyha ez a az előkészítő projekt, ez a kísérleti projekt össze tudja hozni ezeket az intézményeket, az együttműködésre készíteti őket, ez nagyon hasznos lesz mindannyiunk számára. Hogyha ez így működne mindig, akkor azt hiszem, hogy az MFF-ről szóló vita is egészen másként alakulna. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a az elnökségnek a parlamentben és a főtitkárnak is vannak elképzelései arról, hogy hogyan lehetne a házon belüli elemzést, kutatást erősíteni. Úgy gondolom, oda kell figyelnünk arra is, hogy mi lenne a hozzáadott értéke az intézményen belüli kutatómunkának szemben a külső kutatóintézetekre való támaszkodással. Úgy gondolom, ők is részt vennének azért, vagy kapcsolódnának a házon belüli kutatómunkához, és hát szükség van erre, a parlamenten, ezekre a parlamenten kívüli kapcsolatokra is, mert sokszor nagyon jó ötletet szolgáltat, ötleteket szolgáltatnak ezek a külső kutatóintézetek, tehát ez eléggé összetetté teszi a feladatot, hiszen nem csak a négy intézmény között kell koordinálni, hanem a külső intézményekkel is. Köszönöm szépen. James, szeretnél még mondani valamit? Tudom, hogy nagyon részletesen elmondtad a véleményedet, de spontán módon szeretnél-e még válaszolni valamely felvetése? Igen, csak néhány megjegyzésem lenne. Köszönöm Szálvatorának, tudom, hogy későn készült el a dokumentum, ezt sajnálom, de hát ez a dokumentum tulajdonképpen konzultációs folyamat eredményeképpen született meg, mely konzultáció az intézmények között zajlott. Biztosítani akartuk, hogy a javaslatainkat nem dobja ki a többi intézmény az ablakon, ugye az intézményközi folyamatokat figyelembe kellett venni a dokumentum elkészítéséhez. A házon belüli kutatás területén valóban előrelépés történik. Ennek újdonsága abban áll, hogy eddig a Chatham House és más egyéb külső intézmények végezték ezek nekünk, ezeket nekünk, így most Azonban teljesen eh, bevonjuk őket az egész folyamatba, ahelyett, hogy csak egy eh, megbízást adnánk nekik egy-egy dokumentum elkészítésére. Ebből eredendően eh, hozzáadott érték alakul ki, hiszen ők is jobban megértik az egész eljárást. A munkacsoportok létrehozása nem csak a szerződő felek közötti interakciót szolgálja, hanem Érdekes megnézni azt is, hogy az első szakaszban a különböző intézmények, a parlament, a tanács és így tovább hogyan működnek együtt. Érdekes kérdés valóban, hogy korábban miért nem beszéltünk egymással, miért nem kommunikáltunk erről egymással, hiszen ezek a folyamatok közösek, összefüggnek egymással. És aztán volt egy megjegyzés arra vonatkozóan, hogy mi is történjen. Elmar Brock a jelentéstevő az AFKO-ban, Felmerült annak az ötletem, hogy legyen egy munkacsoport, amely informálisan megtárgyalja ezeket a dokumentumokat. Tehát meg kell találnunk annak a módját, hogy aki részt szeretne ebben menni, az részt is vehessen. A dokumentum maga különböző jelentéseket tartalmaz majd, szerződésekre vonatkozó jelentéseket. Az egyetlen modellről szolgáló, vagy példa, példa, példaként funkcionáló modellünk azonban nem elégséges, meg kell néznünk a hosszú távú tendenciákat, meg kell néznünk, hogyan tudunk majd a jövőben hosszú távon tervezni. Úgy gondolom, mind az eljárás, mind a tartalmat tekintve jó időben foglalkozunk ezzel, nagyon várom a vitát, a módosító indítványokat, és azt hiszem, elnök asszony, a fő elgondolás ugye, hogy szeptemberben kerüljön ez a plenáris elé, tehát itt van most a nyári szünet, hogy megfontoljuk ezeket az ötleteket, és aztán még júliusban itt a szakbizottságban döntsünk és erről, mielőtt aztán elmennénk nyaralni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! A 12-es napi rendi pontunk eredetileg a külpolitikával foglalkozott volna, de nem látom itt a jelentéstevőt. Hát akkor a 13-asra térünk rá. Nincs itt a jelentéstevőnk ebben az esetben sem, mert jelen pillanatban az AKC országokkal kapcsolatos tényfeltáró van Afrikában, de gondoskodott róla, hogy itt legyen a helyettes, és Jens Geiert kérte, hogy mondja el álláspontját, és ezért neki adom meg a szót. Köszönöm, Jutta. Teljesen világos, hogy Derek hozzám fordult, hiszen mindketten ugyanazon szakbizottságokban dolgozunk, így tehát teljesen kézenfekvő volt a dolog. Angolul mondom majd el a dolgot, mert Derek eh, irodája volt olyan kedves, és előkészítette egy jegyzetet, és mielőtt itt németül kínlódnék, egyszerűen felolvasom majd ezt. A költségvetés a megszorításokról van szó a helyi és regionális önkormányzatok részére, ami az EU eh, kohéziós alapokból történő kiadásait életi a költségvetési szakbizottságban most a második eh, eszmecserénél tartunk, a másodiknál, mert volt már egy első eszmecsere május 7-én, amikor még nem állt rendelkezésre dokumentum. A reggé saját kezdeményezésű jelentéséről van szó, Emilia Mazzoni a jelentéstevő a néppárt részéről. Derek véleménye nagyon rövid, néhány kulcsfontosságú pontot fed le. A regi jelentéstevővel együtt Derek kiemelte, hogy nem ért egyet a makrogazdasági kondicionalitással, üdvözli a, azt, hogy a jelentéstevő visszautasítja a teljesítményhez köthető keretet, ami a jobb költekezést akár még meg is akadályozhatja, és akár akadályot képezheti az ambiciózusabb projekteknek. A tematikus koncentrációra vonatkozó véleményét a jelentéstevőnek nem osztja, a vélemény, Derek véleményének a vonatkozó bekezdése elmagyarázza, hogy vannak olyan régiók, amelyeknek akár más célkitűzése is lehetnek, mint a többieknek, erre oda kell figyelni. A makrogazdasági egyensúlytalanságok csökkentését üdvözlendőnek tartja, és úgy véli, hogy a kohéziós politika eszközeit legalább a jelenlegi szinten fel kell tartani. Emellett a szinergiákat is ki kell használni az Európai Unió tagállamok és a helyi és regionális önkormányzatok között, akik, mely utóbbiak ugye a közkiadások nagy részét viselik Európában. Június 6-a a módosítók benyújtásának határideje, és elnézést kérek, amiért megerőszakoltam az angol nyelvet. Hát köszönjük szépen, de hát ez egy közös elem itt a parlamentben, úgyhogy ezért nem kell bocsánatot kérni. Paul Rübig. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy épp megszorítások idején intenzíven elgondolkodjunk a strukturális alapokon, és minek utána a költségvetést az állam és kormányfők nagymértékben megkurtították, a lényeg az, hogy hogyan tudunk nagyobb arányú hatékonyságot megvalósítani a strukturális alapokon belül. Az ITRE szakbizottságon belül volt egy vita arról, hogy természetesen az önállóságot segítő képzések, a vállalkozói szellemet segítő képzéseket is előtérbe kell helyezni, hiszen hogyha ilyen sok a munkanélküli, akkor ez egy alternatíva lehet Ausztriában egyébként nagyon szoros egyeztetések folynak az adott szakszervezetekkel is, tehát egy alternatíva lehet a vállalkozói tevékenység, a KKV-k alapítása. Ehhez kell egy megfelelő képzés, képzettség is. Ez egy központi kihívás. Egy kérdésem lenne a témában. Tekintettel arra, hogy ugye megszorítások vannak mindenütt, mi a helyzet a kifizetésekkel és a kötelezettségvállalásokkal? Igaz-e, hogy most kifizetésekre már nincs mód, mert a költségvetés módosítást a tanácssal még nem sikerült meghatározni, nem sikerült megállapodni erről. Azt hallottam a bizottság részéről tegnap, hogy bizonyos kifizetéseket leállítottak, mert nincsenek, nincs elég pénz. Tudni szerettem volna, hogy tud-e valaki erről valami konkrétumot. Elnök, hát akkor az igazgatónak továbbítjuk majd a kérdést. Én erről még nem hallottam egyelőre, de persze tudjuk mindannyian, hogy legalábbis június végére, vagy július elejére előáll az a helyzet, hogy a bizottságnak már nem lesz átutalandó pénze. Nem tudom, hogy itt pontosan mi a helyzet jelen pillanatban, de majd érdeklődünk. Hát, hogyha más felszólaló nincs, akkor Prejsza úrnak meg is adom a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a költségvetési korlátokat illeti a, a, az érkező számlák kifizetésével kapcsolatban két típusú korlát van. Az egyik az összeg, amit engedélyeztek, tehát az előirányzatnak megfelele az összeg, illetve erre a bizottság 11,2 milliárdot javasolt, és vannak olyan költségeti sorok, amikon, amik gyakorlatilag kimerültek, tehát onnan nem lehet már többet kifizetni. És van egy második korlát, aminek pedig a kincstár, tehát a készpénzkészlettel foglalkozik, hogy mikor mennyi van a treasury-ben. Ennek a, ezt mindig azt jelent, határozza meg, hogy a saját források hogyan alakulnak. Minden egy hónapban egy tizenked rész hívható le, és aztán van még egy extra ö, ö, ami ki, le, összeg, ami lehívható ez az év elejé kifizetésekre. Tehát valójában jelenleg a korlát a készpénzkészletre, a treasury-re az az, hogy a bizottság racionális bizonyos összegeket a vidékfejlesztésre és a kohéziósra, miközben tiszteletben kell tartani ugyanakkor azt a kötelezettséget is, a kifizetéseket 60 napon belül kell teljesíteni aki előbb adja be a kifizetési kérelmét, az kerül először kifizetésre, tehát érkezési sorrendben a jogi kötelezettségen belül, de ugyanakkor nem tudja kifizetni az összes felhalmozódott számlát. Egyszerűen nincs több ez, kifizetésre alkalmas eszköz a treasury-ben, tehát a kincstárban. Ez történt az év elején, májusban is még mindig egy ilyen szinten vagyunk, hogy korlátozva jön a pénz. Júniustól már nem lesz ez a korlát, és nyáron akkor viszont nagyon gyorsan ott lesznek az engedélyezett kifizetések, tehát ott az engedélyekkel lesz probléma, mert ugye a kettes módosított költségvetés, illetve hogy mekkorák az engedélyezett összegek. Köszönöm. Ja, der Herr Prisa hat jetzt... Nos, Prisa úr most akkor elmagyarázta, hogy a bizottság nem fog tudni fizetni. Kicsit hosszabban mondta ugyanezt, de ezt mondta. Jens, ki szeretnéd még egészíteni az elhangzottakat? Nem? Rendben. Akkor ezt a napi rendi pontot is letudtuk. Külügyi jelentéstevőnk még mindig nincs itt. A 20-as napi rendi pont a folyton folyvást munkálkodó munkacsoportnak a jelentése, az Európai Parlament költségvetésével foglalkozik, de a legutóbbi ülésünk és a jelenlegi ülésünk között ez a munkacsoport nem ülésezett, tehát nincs jelentés, nincs beszámoló, mert nem történt semmi időközben. Mindenkinek akkor jó étvágyat kívánok az ebédhez, és akkor három órakor következik a meghallgatás.